Państwa, możemy chyba, czy powinniśmy już... Elkezdjük a munkát. Valóban lassan most már el kellene kezdeni a munkát, hiszen negyed van, majdnem negyed van, 9 óra 14 van. Remélem, hogy nem riadtak meg a dosszié vastag voltától. De hát mégiscsak jó hagyomány a szakbizottságunkban, hogy a nyári szünet előtt még nagyon sok ügyet próbálunk lezárni, lekerekíteni, azért, hogy jó lelkiismerettel kezdhessük meg a nyári szabadságot, de hát a nyári szabadság hol van, az még kérem, egyelőre még dolog áll előttünk, és ezért remélem is, hogy még jönnek kollégák, csatlakoznak hozzánk. Mindenkit szeretettel üdvözlök a mai ülésen, Sűrű programunk van, de remélem, hogy a jó előkészítés, a titkárság jó munkája lehetővé teszi számunkra, hogy simán lefuttassunk mindent. A napi rendel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele? Ezt nem, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A weben követhető az ülésünk, még a közlemények kapcsán bejelentem, hogy 16 nyelvre van tolmásolás, cseh, észt, finn, lett, máltai, szlovák és szlovén nyelvekre nincs. Nem látom Glezos kollégát, Glezos kollégám, aki oly gyakran felszólalt feladta mandátumát az Európai Parlamentben, hát nem csoda, hogy nem látom, minden jót kívánunk neki a életéhez, és köszönjük szépen azt a kitűnő munkát, amelyet itt végzett. Azt hiszem, hogy jó volna, hogyha több olyan aktív tagunk volna, mint Emanuel Glezos kollégam. Különösen ilyen korában <clears throat> volt nagyon aktív. Paulsen asszony szeptember 30-ától mond le mandátumáról, egy ideig akkor még azért velünk lesz Paulsen asszony. Már csak azért is fontos ez, mert éppen két nagyon fontos jelentést fog eh, befejezni, <clears throat> illetve két nagyon fontos jelentésért felel, de hát Paulsen asszonytól majd szeptemberben búcsúzunk el. A jogi norma szövegekért felelős igazgatóság tájékoztatott bennünket, hogy korrigendumokat kell elfogadnunk, négy rendeletre vonatkozik ez. A 231-es jogi szabályzat cikk alapján járunk el. <clears throat> Ezeket a dokumentumokat mindenki megkapta a dossziéban. Ez egy formális folyamat, de ezért bemutatom őket. Először a 1308 per 2013-as közös piac szervezési rendeletet három helyen kell módosítani, a 230. cikk egyes bekezdésében, itt is a C és az E pontokban, valamint a kettes és a hetes mellékletekben. Ugyanis e két melléklet tartalmazott olyan szövegrészeket, amelyek a szöveg elfogadásánál elvesztek. Ez tehát technikai változás. Ugyanez vonatkozik a 1305-2013-as rendeletre, itt az 59-es szik 4-es bekezdést és a hatodik mellékletet kell módosítani majd. A módosítást mindenki megkaptam a dokumentációjában, korrigendumokat, vagy a korrigendát, hiszen a korrigenda többes szám, tehát a korrigendumokat el kell fogadnunk, illetve a bizottság terjesztette elő, és utána, hogy a mi szakbizottságunk fogadja el, hogyha ezt nem ellenzi senki a mai ülés végéig, akkor ezzel a korrigendumok elfogadásra kerülnek. Ezek lettek volna a technikai észrevételek, de hát így járunk el, tartsuk be a rendszert a május 26-28-i jegyzőkönyv, valamint a június 8-i jegyzőkönyv és a 16 10, júni 16-17-i jegyzőkönyv ülései, ezen ülések jegyzőkönyve úgy kerül elfogadásra, mint mindig, ha nincs ezzel kapcsolatban észrevétel, az ülés végéig elfogadásra kerül. Négyes napi rendi pont. Az Agri Bizottság 2015-ös Milánói világkiállításhoz kapcsolódó kiküldetéséről szóló jelentés ismertetésem. Aguilera Garcia asszony fog nekünk beszámolni erről az utazásról. Az ottani ülésünk első részét én elnököltem, aztán pedig Aguilera Garcia asszony alelnökünk, hiszen nekem el kellett mennem. és sajnos Dekasztróm úr személyes okoknál fogva nem tudott velünk lenni. Ilyen módon az egész látogatás nem volt teljes. Azon is gondolkodtam, hogy nem kellene megismételni a látogatást, de hát sajnos ez így alakult, ezen most már nem tudunk visszamenőleg, utólagosan változtatni. Talán röviden még annyit szeretnék. Nem, először Aguilera García asszonynak adom meg azt, hogy utána kommentálom majd az eseményeket. Köszönöm szépen, elnök úr! Érdekes út volt ez. Milánóba utaztunk, és mindenki megkapta a dokumentumot, a beszámolót, amelyet a titkárság dolgozott ki. Ez egy nagyon jó dokumentum, meg szeretném köszönni a titkárságnak a munkát. Egyéb iránt az egész látogatást kitűnően megszervezték. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy maguk a pavilonok, az egész világkiállítás, mindaz, amit Milánóban a világkiállításon láttunk, izgalmas volt, de másnap folytattuk a programot a konzorciumot, illetve a Fratelli múzeumot látogattuk meg. A múzeum látogatás is érdekes volt, és az eredet megjelölőkről, a földrajzi jelölőkről szóló eszmecsere is nagyon hasznos volt. Kitűnő munkát végzett tehát a titkárság, hasznos volt ez a munka. Persze, Pauló nagyon hiányzott minnyájunknak. Ideális lett volna, hogy ott van velünk, hiszen olyan fontos munkát végez eleve itt a szakbizottságban, valóban személyesen is nagyszerű lett volna, hogyha velünk van, ha ott van, de hát nem tudott eljönni. Mi a többiek azonban élveztük az utazást, nagyon tanulságos, nagyon érdekes volt, köszönöm a szervezési munkát. Nagyon rövid ideig voltunk még így is. Egy-két pavilonban az ágazatban zajló újabb és újabb kísérletek tanúi is lehettünk, de lett volna még mit megnézni, ha több időnk van. Összességében érdekes volt látni, hogy milyen egy eh, egyetemes világkiállítás, hogy milyen is az expo. Ugyanakkor azt is érdekes volt látni, hogy mennyi munka mennyi munkát végeznek ahhoz, hogy létrejöjjön egy ilyen világkiállítás, illetve hogy mennyi munkát feltételezett ez a titkárság részéről. Nincs is más mit hozzátennem. Csupán gratulálni szeretnék az elnöknek, illetve a nagyszerű munkán meg szeretném köszönni a titkárságnak. Azt hiszem, hogy aki ott volt közülünk, az emlékezni fog erre az eseményre. Ami pedig engem illet, én személyesen és magánvélemény, személyesen is nagyon fontos volt számomra ez, hiszen ez egy olyan esemény, amely minnyájunkat érint, hiszen minnyájan az élelmezés és, a, egész, és az élelmiszer ipar fogyasztói vagyunk. Valóban köszönöm szépen, a titkárság elkészítette a jelentést, ezt mindenki megkaptam. Nekem két személyes észrevételem van, mondom személyes észrevételek ezek. A kiállítás nagyon érdekes volt, építészetileg is, És persze ezek a különös építészeti megoldások nagyon vonzották a látogatókat is. Mondhatnám, nagyon sokan jöttek is, azért, mert valóban egy érdekes, vonzó építészeti koncepcióval álltak elő a szervezők. Ez volt az egyik észrevételem, a másik pedig, hogy nagyon sok prezentációban dominált a számítástechnika, vagy a különböző elektronikai kütyük, nagyon érdekessé tették így a témát magát, és ezért nagyon sok fiatal ment el az expóra. Ezt láthattuk ennen szemünkkel. Majd még De kollégának is megadjuk a szót, hogy összefoglalja az egészet. Tehát fontos, hogy az Expon szerzett tapasztalatokat Európában, vagy az egész világon is felhasználjuk. Gondolok arra, hogy a FAO, az ENSZ élelmezésügyi világszervezetének központja éppen Rómában van. Tehát van mit tanulni az Expóból. Van mit tanulni abból, amit itt láthatott a látogató, aki kivándorolt, aki kiment az expóra. Úgy gondolom, hogy ennyi elegendő. A vendégeink megjöttek, és ezzel már is áttérhetünk a következő napi rendi pontra, de nem. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani mindazoknak, kollégáknak, kolléganőknek, akik részt vettek ebben a munkában, és mind ahogy Aguilera asszony is elmondta, Nagyon érdekes a milánói világkiállítás, úgyhogy a én magam is a saját vakációmból néhány napot erre fogok áldozni. Én az Európai Unió vagy az Európai Bizottság standjával kapcsolatban szeretnék hozzá szólni. Már 50 éve az Európai Unió alakítja a közös agrárpolitikát és a közös élelmiszerpolitikát. Ennek a világkiállításnak a fő témája, rendkívül fontos téma, nem csak Európában, hanem az egész világon. Az a stand, amit az Európai Bizottság létrehozott, nem felel meg a követelményeknek. Nem arról szól, amiről szólnia kellene. Hát vannak itt mindenféle humoros rajzok, Szerintem ez elég rossz megvilágítása annak, hogy az Európai Unió milyen felelősséggel rendelkezik ebben a témában. Úgyhogy szerintem nem megfelelő az a stand, amit az Európai Bizottság elkészített. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Non, juste un tout petit... Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni azzal kapcsolatban, hogy a világkiállításról azt mondták, hogy ez majd jó lehetőség lesz arra, hogy a fenntartható fejlődést elősegítsük, és hogy a saját hagyományainkat megvédjük. Hát ezek nagyon szép szavak, csak egy kicsit ellentmondásban vannak azzal kapcsolatban, ami valóban történik. Az iparosítás a mezőgazdaságban és a globalizáció szerintem nem feltétlenül felel meg ezeknek a szép szavaknak. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, pewnie... Köszönöm szépen. Biztos, hogy még visszatérünk a téma taglalására, és összefoglaljuk majd a témát. Köszönöm szépen az észrevételeiket. Hogyha a számvevőszék képviselői megérkeztek, akkor az ötös napi rendi pont taglalását kezdenénk meg éppen most érkeztek meg, üdvözlöm Önöket! Przechodzimy do punktu piątego. Akkor most kezdjük meg az ötös napi rendi pont vitáját. Két külön jelentés ismertetésem. Kersti Kaljulajd, az Európai Számvevőszék tagja előadásában. Sprawozdanie. Pierwsze to sprawozdanie specjalne numer 4 z 2015 roku. Egyrészt a 2015-ös 4-es 2015-ből származó negyedik jelentés melynek címe technikai segítség, a technikai segítségnyújtásról, miként járul hozzá a mezőgazdasághoz és a vidékfejlesztéshez. A második külön jelentés az 5-ös 2015-ből a pénzügyi eszközök sikeres és ígéretes eszközök a vidékfejlesztés területén. Az a sikeres és ígéretes eszközök-e a pénzügyi eszközök a vidékfejlesztés területén. Biztos emlékeznek rám, a biztos E, kérdéskörben nagy prezentációt tartott, tehát a jelentés nagyon aktuális, és biztos vagyok benne, hogy sokat tanulhatunk a e két külön jelentés bemutatásából. Bevezetőképpen annyit mondhatok, hogy március 9-én koordinátoraink a számvevőszék tagjaival egy találkozót tartottak, azon tagokkal, akik a mezőgazdaság ügyeivel foglalkoznak. Ennek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az együttműködést meg kell erősíteni. Ezért szakbizottságunk megkérte a számbevőszéket, hogy a két legújabb jelentést mutassa be mai ülésünkön. Különösen az első külön jelentés a technikai segítségnyújtásról nagy érdeklődésre tart számot. A koordinátorok e kérdést már megvitatták. Reméljük, hogy a technikai segítségültes segítségével sikerül majd a hibakvótákat csökkenteni. Örömömre szolgál, hogy Kersti Kalialaid asszony itt van, aki az Európai Számvevőszék tagja, és az ő előadásában hallgatjuk most meg e két jelentést wypowiedzi, głosów ze strony pań i panów posłów. Ezután pedig eszmét cserélünk, vitát folytatunk, és meghallgatjuk a számbevő válaszait. Azt hiszem, hogy elkezdhetjük, megadom szeretettel, üdvözlöm itt körünkben, köszönjük, hogy eljött, hiszen ez az együttműködés mindkét fél számára hasznos lesz. Parancsoljon! Thank you, President, and uh, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a mezőgazdasági szakbizottság képviselőinek, hogy lehetőséget adtak nekem. Hogyha jól értettem, akkor mind a két külön jelentés ismertetésére sor kerül, és akkor utána lesz majd a vita. Tehát mind a két témát ismertetem. Igazából ez nagyon érdekes alkalom számomra, mert mindig beszoktunk számolni a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak, de most itt a mezőgazdasági szakbizottságban is meghívást kaptam, úgyhogy várom, hogy milyen érdekes vita alakul majd ki. Az első különjelentés a technikai segítségnyújtásról szól, és arról, hogy miként járult hozzá ez a mezőgazdasághoz és a vidékfejlesztéshez. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy a mezőgazdasági politika és vidékfejlesztési politikai célkitűzéseket hogyan sikerült megvalósítani. A 2007-2013-as periódusban először is megnéztük, hogy milyen cselekvéseket finanszíroztak TS támogatásokkal. A bizottságnál és a tagállamoknál megnéztük, hogy a kért költségek támogathatóak voltak-e, illetve hogy hogyan lehet mérni, hogy ezek mennyire voltak megfelelőek és hatékonyak. Megpróbáltuk mérni, hogy hogyan lehet az adminisztratív kapacitást növelni, illetve hogy ez milyen költségekkel jár. Az adminisztratív költségeket le lehet fedni technikai segítségnyújtási alapból, ugyanakkor a technikai segítségnyújtás egyéb kapacitásépítést is magába foglal. Ez tulajdonképpen a klasszikus jelentése a technikai segítségnyújtásnak a tagállamok a vidékfejlesztési technikai segítségnyújtási alapokat viszonylag széles körben felhasználhatták. Összesen a nemzeti vidékfejlesztési támogat költségek 4%-áig. A 2007-2013-as időszakban 1,5 milliárd euróra volt lehetőség, és a 2014-2020-as időszakra növekedés lesz majd, 1,9 milliárdról lesz majd szó annak érdekében, hogy lehetővé tegyük, hogy valóban hozzáadott értéket tudjunk létrehozni, az administratív lehetőségeket nem szabad megváltoztatni, és az EU, illetve a nemzeti administratív munkát és a támogatási sémákat, ez is ezek mindennapi működését nem szabad felborítanunk. Nagyon sok esetben az általános adminisztratív költségekre is ki kellett ugyan térnünk. A technikai segítségnyújtás lehetővé tette a tagállamok számára, hogy a vidékfejlesztési célokat megvalósítsák olyan esetekben, amikor az adminisztratív költségvetések eléggé szűkösek voltak mindenhol Európában. Voltak olyan tagállamok, öt tagállam, amelyek elmondták, hogy az adminisztratív költségek voltak tulajdonképpen az összes technikai segítségnyújtási költségekben a legmagasabb részt képviselő költségek. A 2007-2013-as időszakról beszélünk tehát, itt operatív és építési cselekvéseket is támogattunk. Voltak azonban olyan adatok, amelyek arra utaltak, hogy nagyon sok administratív költséget fedeznek technikai segítségnyújtási alapból. Itt például az IT költségek elég nagy hányadot képviseltek. Na most maga az IT fejlesztés tulajdonképpen elfogadható, mint technikai segítségnyújtás, viszont a karbantartás nem ide tartozik, mert a karbantartást normális, administratív költségnek kell vagy kellene tekinteni. Így tehát azok a költségek, amelyek általános adminisztratív költségnek, költségként kellene, hogy megjelenjenek, mégiscsak technikai segítségnyújtásból kaptak finanszírozást, ami pedig nem lehet. A szemvevőszék rá is mutatott erre, hogy a mindennapi működési költségek nem a legjobb felhasználási módjai a technikai segítségnyújtási alapoknak Ráadásul ezt a pénzt valóban vidékfejlesztési projektekre, helyszíni projektekre lehetett volna felhasználni, hiszen ezt erre találták ki, és ez így nagyobb segítséget nyújtott volna magának a mezőgazdasági szektornak. Tehát megint csak oda jutottunk el, hogy kevesebb volt a valódi beruházás, és több volt az adminisztráció. Ez egyébként nem csak a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre vonatkozik, hanem más területekre is az EU-s finanszírozásban. Szerencsére azért nem csak rossz híreket tudok közölni, ugyanis úgy tűnik, hogy a vidékfejlesztési networking cselekvések viszont megfelelő felhasználásai a technikai segítségnyújtásnak és a vidékfejlesztési költségvetésnek. Ezek a vidéki hálózatok tulajdonképpen tudásmegosztó és tapasztalat megosztó lehetőségek, illetve innovációt fejlesztő lehetőségek. Akkor most nézzük meg a támogathatóságot. Nagyon sok olyan eset esetre derült fény az öt megfigyelt tagállamban, ahol a második pillérből nem megfelelően finanszíroztak cselekvéseket a technikai segítségnyújtás területén. Tehát voltak ezzel kapcsolatban szerződéses, illetve közbeszerzési problémák. Az adminisztratív költségeket ugye sokszor megosztják az egyes pillér és a, más, és a kettes pillér között, ezért néha homályos a helyzet, hogy egészen pontosan honnan finanszírozták ezeket a költségeket. Ez a probléma felmerült nagyon sok olyan tagállamban, ahol nem volt lehetőség az első pilléres társfinanszírozásra. Voltak olyan esetek is, ahol csak második pilléres finanszírozás volt, mondjuk a bizottságnál, de utána viszont meg kellett volna osztani a két pillér között a finanszírozást, ami eléggé bonyolult volt, és nem mindig adekvát módon történt meg ami az értékelést illeti, tehát hogy a technikai segítségnyújtás mennyire volt hatékony. A szemvevőszék úgy találta, hogy nincsen megfelelő értékelés sem a tagállamoknál, sem a bizottságnál, hogy látható lenne, hogy a technikai segítségnyújtás mennyire volt hatékony. És akkor most nézzük a pénzügyi eszközöket, hogyha, lehet, hogyha úgy gondolják, hogy mind a kettő jelentést egyszerre kellene bemutatnom. Köszönöm, mondja az elnök. Igen, valóban két külön jelentésről van szó, és én úgy gondoltam, hogy mind a kettőt egyszerre kellene megvitatnunk, hogy így igen, mutassa be, legyen szíves a másodikat is. Köszönöm szépen, akkor térjünk át a második külön jelentésre. At a time of fiscal constraint on... Akkor, amikor a költségvetések megszorításokat élnek át, azt látjuk, hogy kevesebb közpénz jut a pénzügyi eszközökre, illetve a mezőgazdaságra, és ezért az Európai Uniós pénzügyi alapok lehetőséget nyújtanak arra, hogy egyrészt felállítsanak olyan eszközöket, amelyek támogatni tudják a szakpolitikai célokat, és ezeket a felállítás után azt várjuk, hogy újra hasznosítsák ezeket az összegeket, illetve azt is várjuk, hogy további köz- vagy magánpénzeket, magántőkét vonzanak be. 2009 és 2014 között 14 garancia alap és 3 kölcsön alap jött létre, 700 millió eurót investált ezekbe az Európai Unió 2013-ig, és azt várta, hogy legalább kétszeres növekedés következzen be a kulcsfontosságú beruházási területeken. A három fő kérdésünk az audit során az volt, hogy megfelelően állították-e fel és tökésítették-e fel ezeket a pénzügyi eszközöket 2007 és 2013 között, jól teljesítettek -e ezek a pénzügyi eszközök, illetve a 2014-20-as keret a megfelelő javításokat tartalmazza e a felállítással és feltökésítéssel kapcsolatban. Azt találtuk, hogy igazából nem sikerült megfelelően körüljárni ezt a problematikát, hiszen maga a keret nem volt megfelelően előkészítve. Nem tudtak az emberek a vidékfejlesztési pénzügyi eszközökről, igazából nem is volt rájuk különösebb igény, legalábbis ez derült ki a tagállami hatóságok visszajelzéseiből. Aztán a mezőgazdaság területén nem sikerült megfelelően felmérni az igényt a pénzügyi eszközökre, illetve óriási szakadékok voltak a különböző tagállamok között, és ez nem volt megfelelően felmérve. Aztán az úgynevezett N plusz 2-es szabály alkalmazását sem sikerült megfelelően segíteni. A, pedig nagyon hasznos lenne, hogyha a tagállamok számára a költési szabályokat meghatároznák. Így rögtön be lehetne fizetni a szükséges összegeket az alapba, és azt látjuk, hogy noha most már van pénz a pénzügyi eszközökben, ez nem jut el a kedvezményezettekhez. Az alkalmazandó szabályok a teljes garancia értékében lehetővé teszik a költéseket, de ez azt jelenti, ez akkor lenne csak elfogadható, hogyha a volumen az a tőkét nem, a kölcsön volumene a tőkét nem lépné túl. Hiszen ez így 100%-os kockázatot jelent, ami egy egyszerűen nonsens. 421 millió eurót sikerült kifizetni a 11 garancia alap tőkéjébe, és igazából szerintünk körülbelül 250 millió eurós garanciát nyújtottak ezek az alapok, de erre elég lett volna egy 50 millió eurós tőke is. Szerintünk tehát túlságosan feltökésítették a garancia alapokat, legalább 370 millió euróval estek túlzásba. Tehát ezt az összeget befagyasztották gyakorlatilag, úgyhogy nem tudott hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Uniós tagpolitikák végrehajtását segítse. A vidékfejlesztésben tehát ez azt jelentette, hogy rengeteg pénzt fogyasztottak be, de ezzel keveset tudtak segíteni a terepen. Aztán azt várják, hogy a, a, a, az alapoknak a felállításába fektetett összegeket többszörösen felhasználják a kedvezményezettek, de azt találtuk, hogy ez, illetve a az emelő hatás azaz az, hogy több privát beruházást vonzanak be ezek az alapok, nem nagyon érvényesültek a 2007-2013-as időszakban. Igazából nagyon sok magánpénzt nem sikerült bevonzani ezekbe az alapokba, és hasonlóan jártunk a közpénzek esetében is. Arra következtetésre jutottunk tehát, hogy nem a várakozások szerint működtek a pénzügyi eszközök, és ezért a két előbb említett hatás esetében nem voltak annyira hatásosak és kedvezőek, mint azt vártuk volna. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő adataink legyenek arra vonatkozólag, hogy ezt a két hatást mérni tudjuk de hiányoztak ezek az adatok. Ráadásul ezeket a pénzügyi eszközöket úgy állították fel, hogy a közpénzek és a, a támogatások együtt tudjanak segíteni, ne helyettesítse egyik a másikat. 2007 és 2013 között az általunk meglátogatott tagállamokban azt találtuk, hogy igazából csak az amúgy is támogatottaknak volt hozzáférése ezekhez az alapokhoz, és a saját beruházás vagy a saját ö, hozzájárulás a pénzügyi alapból származott, a maradék ö, beruházás pedig támogatásból. Ez pedig az EU finanszírozás alapelvével ellentétes. 2014 és 20 között hogyan lehetne a problémákat megakadályozni? A szemövőszék szerint vannak javuló tendenciák, például kötelező ex ante felmérések minden eszköz esetében, a folyamatos részlet fizetéssel kapcsolatos új szabályok, és jobban odafigyel és támogatja az egészet az Európai Bizottság. Mindazonáltal ezeket az, a, a, a teljesítményre vonatkozó kondíciókat nem érvítették be kötelező erővel. Azt láttuk, hogy nem voltak sikeresek ezek a pénzügyi eszközök az elmúlt időszakban, és azt várjuk, hogy 2014-20-ban egy kicsit jobb lesz, ígéretesebb lesz a helyzet. De nem az a lényeg, hogy több pénz legyen, hanem az, hogy jobban hasznosítsák ezeket. Köszönöm szépen, hogy ezt a nagyon technikai jellegű jelentést meghallgatták a számbevőszéktől. Zgodnie z zapowiedzią i naszą Köszönjük szépen! Nos, a bejelentés alapján és a hagyományok szerint hallgassuk most meg a képviselőket, hallgassuk meg a kérdéseiket, észrevételeiket. Először Péter Jár, parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch an die Köszönöm, elnök úr, köszönöm a számvevőszék képviselőjének is, hogy eljött. Voltak éppen önök értékelik a munkát, és részben voltak éppen nekünk egy bizonyítványt állítanak ki. Mi a törvényeket alkotjuk, próbálunk valami jót elérni, aztán az igazgatási gépezet végrehajtja a törvényeket, önök pedig egy tükröt állítanak elénk. Köszönjük szépen, hogy eljött, köszönjük, hogy ezt elmondtam. Érdemes volna talán a szakbizottságban felelősöket találni, akik a párbeszédet folytatnák, hiszen nem tudunk mindent elolvasni, éppen ezért tehát a kérdéseim csak arra vonatkozhatnak, amit egész egyszerűen első hallás alapján értettem. Technikai segítségnyújtás. Jól értettem? hogy mi, vagy valakinek, nem tudom, hogy kinek, azon kell dolgoznunk, hogy a teljesítménykeretet konkrétabban meghatározzuk? Hiszen a tagállamok körében nagy a, nagy a csábítás. Egyébként én is egy tartományi parlament tagja voltam korábban, hogy ha Brüsszelből jön a pénz, akkor igyekszenek a saját pénzeszközökkel takarékoskodni. Jól értettem-e tehát, hogy a teljesítmény keret, hogy mire használhatjuk a pénzt, vagy mire nem, ez nincs kellőképpen meghatározva. Tehát ezen kellene dolgoznunk, hogy ez pontosabban, részletezőbben határozzuk meg egy keretet? Jól értettem ezt, hogy erről beszélt? Ami a második jelentést illeti, egy valamit legalábbis nem értettem. Az igény, a szükséges tőke túlértékelése és ebből az alapok túlkapitalizációjából eredő kockázat. Erről beszélt. Ez most jó vagy rossz? A pénzügyminiszter azt mondaná, hát jó, több pénz van, hogyha több pénz van, és nem használják fel, akkor ezt visszaszedhetem. Nekünk agrárpolitikusként persze arra kell figyelnünk, hogy az alapokban levő pénzt kellőképpen hasznosítsuk, felhasználjuk. Nem értük el a sokszorozó hatást, a multiplikátor hatást. Mondta, de Kérdezem én ezzel ennek szembe állítva, hogy vannak olyan projektek, -e, vannak-e olyan projektek, ahol sikerült a multiplikátor hatást elérni? Hiszen a multiplikátor hatásról való elképzelés viszonylag új. Régebben ugye azt mondtuk, itt a pénz, támogatási programokat indítunk, és ezzel elintéztük a dolgot. Ez egy új filozófia, multiplikátor hatás. Kérdezem, hogy nem kellett türelmesebbnek lennünk. Aztán van egy észrevételem, és ezzel zárom mondandómat. Számunkra a vidékfejlesztést szolgáló eszközök nagyon fontosak. Tudjuk, hogy a vidéki térség strukturálisan háttérben van, és ezért eredményeket akarunk itt elérni. Tehát, hogyha pénzt állítunk rendelkezésre, de a pénz nem érkezik meg, akkor ez probléma. Kérdezem, még egyszer mondom a kérdésemet, van-e jó példa, hol tudunk még változtatni, hiszen higgyel van még épp elég régió az Európai Unióban, akik le vannak maradva. Köszönöm. Parancsoljon képviselőasszony. Szia, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a szemvevőszék tagjának ezért a prezentációért. Lenne néhány pont, amelyel kapcsolatban pontosítást szeretnék kérni, és uh, az első prezentációnál, és szeretnék majd hozzászólni a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban is. Regionális kormányzatnál dolgoztam én magam is, úgyhogy van némi tapasztalatom ebben a kérdésben. Ami a technikai segítségnyújtást illeti, elmondta, hogy a definíció talán nem egészen pontos, és nem egészen egyértelmű, hogy mi tartozik a technikai segítségnyújtás alá, és mi nem. lehet, hogy túlzottan sok administratív költséget von maga után a technikai segítségnyújtás, illetve hogy a technikai segítségnyújtást a szánt pénznek túlzottan nagy hányadát költik el administratív költségekre. A 2012-2013-as időszakban az administratív költségek túlzottan magasak voltak, ha jól értettem az előadását. Ezek alapján a számvevőszék úgy gondolta, hogy a technikai segítségnyújtásra szánt pénzeket, még hogyha jogilag indokoltan fel is lehet használni adminisztratív, adminisztratív költségekre, mégsem ez az elsődleges célja a technikai segítségnyújtásnak. Tehát jogilag tulajdonképpen nem támadható, hogy TS pénzeket adminisztratív költségekre költenek el, de nem ez lenne az elsődleges célkitűzés hogyan lehetne akkor ezeket a technikai segítségnyújtási alapokat valahogy úgy restruktúrálni, hogy ezek a pénzek ne administratív költségekre menjenek el. Lehet, hogy a fogalom meghatározást kellene javítani, vagy az első és második pillér közötti megosztáson kellene változtatni. Valamilyen új rendszert, új szerkezetet kellene létrehozni, amelyben a technikai segítségnyújtási pénzek valóban technikai segítségnyújtásra fordíthatóak, és nem administratív költségekre, vagy alacsonyabb százalékban administratív költségekre. A pénzügyi eszközöknél pedig a magán alapok bevonásáról esett szó a magánalapok jobb bevonásával, esetleg magasabb költségvetéssel lehetne dolgozni, és így a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság hatékonyabban lehetne támogatható. Nyilván ez sem ideális helyzet, de hogyha a 2012-2013-as időszakot nézzük, amely nagyon kemény válságon kellett, hogy keresztül menjen a pénzügyi szférában, hát Úgy gondolom, hogy az új pénzügyi eszközök vagy új pénzügyi alapok felhasználása nem volt feltétlenül hatékony. Nem tudom, hogy ez a nem megfelelő kezelésnek, nem megfelelő menedzsmentnek tudható-e be, vagy másnak, de hogyha megnézzük a gazdasági és pénzügyi válság ciklusait, akkor azt látjuk, hogy valóban tényleg nehéz időszak volt a 2012-2013-as időszak. Spanyolországban például a válság volt az oka annak, hogy nem lehetett a magántőkét bevonni a támogatásba, és ezért nyilván a pénzügyi eszközök felhasználása is alacsonyabb szinten mozgott. Mindezek után úgy gondolom, hogy nem szabad klisékben gondolkodnunk, hanem mindig meg kell vizsgálnunk az adott tagállamot, az adott tagállam gazdasági helyzetét, és úgy kell megnéznünk, hogy mik az igényei az agrárágazatnak, és hogy melyek azok a pénzügyi eszközök, amelyek a leghatékonyabb segítséget nyújthatják. Lehet, hogy más tagállamban, egy más időszakban más lett volna a helyzet, de mint említettem, a 2012-2013-as időszak rendkívül nehéz volt Spanyolország számára. Köszönöm. Parancsoljon képviselőtársam. Köszönöm szépen, elnök úr. Két külön jelentésről van szó, és mind a kettő kimutatja, hogy azok az eszközök, amelyek a közvetlen segítségnyújtást felváltották, költségesek és nem éppen hatékonyak. Az Európai Bizottság egy teljesen őrült rendszert hozott létre, pedig a kapcsolt támogatás már bizonyított, de mégis feláldozták ezeket az eszközöket, új eszközöket hoztak létre, a fenntartható fejlődés eléggé homályos megfogalmazása mögé bújva. Hát ezek a pénzügyi eszközök, ezek a segélynyújtási eszközök egyszerűen nem működnek, és azok, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, egyszerűen nem tudnak kilábalni ebből az óriási válságból, a hajukat tépik, hogy nem kapnak megfelelő segítséget. En, ezzel kellene szerintem itt a mezőgazdasági szakbizottságban igazából foglalkoznunk. Mr. Lupa. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani a szemvevőszék képviselőinek, hogy ilyen részletes információval látott el minket a mai napon. Hogyha megvizsgáljuk majd mindkét külön jelentést, akkor lehet, hogy további kérdéseink is felmerülnek majd. Reméljük, hogy ezekre is kapunk szóban vagy írásban választ. Igazából a célunk ugyanaz. A lehető leghatékonyabb eszközöket szeretnénk létrehozni, és megpróbáljuk a közfinanszírozás és a magánfinanszírozás lehetőségeit a legmagasabb szinten és a legjobb hatékonysággal kihasználni. Azt mondta az imént, hogy nem volt lehetősége arra, hogy megvizsgálja, hogy a technikai segítségnyújtás megfelelő volt-e. Hát lehet, hogy valamit rosszul értettem az előadásában, tényleg ezt mondta volna? Tehát tényleg azt mondta, hogy a technikai segítségnyújtás nem biztos, hogy a megfelelő módon történt. És amennyiben ezt mondta, akkor meg kellene vizsgálnunk, hogy a megfelelő eszközöket használták-e, a megfelelő módszereket használták-e úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálnunk, hogy mik voltak a problémák, hogy időhiányban szenvedtek, vagy a források nem voltak elégségesek. Én magam is regionális tanácsnál dolgoztam, tehát tudom, hogy a vidékfejlesztési programok végrehajtása hogyan működik egy adott régió szintjén azok a tagállamok, amelyek nem olyan rég csatlakoztak az Európai Unióhoz 2004-ben, számukra 2007-2013-as volt az első teljes programozási időszak, és nagyon sokat kellett tanulnunk ezzel kapcsolatban. Akkor kellett megtanulnunk, hogy a programok végrehajtása pontosan hogyan történik. Minden részletet pontosan meg kellett ismernünk, és meg kellett értenünk, és el kellett érnünk azt, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a közféra és a magánszféra bevonásával. És elmondhatom önöknek, hogy a vidéki területeken az 50-50 százalék -50 egyszerűen nem felel meg a valóságnak azok az emberek, akik a vidéki területeken élnek, általában nem rendelkeznek olyan forrásokkal, amelyeket beruházhatnának akármilyen mezőgazdasági fejlesztésbe. Éppen ezért azt kértük, hogy 65%-ot kaphassunk az alapokból, és ezt kelljen kiegészíteni 35%-kal a magánszektorból. Reméljük, hogy erre lesz lehetőség a jövőben is. Vannak olyan régióink, amelyek versenyképessége alacsony, éppen ezért szükségünk lenne az 50-50-es arányt eltolni 65-35-re. És még valamit szeretnék elmondani. Méghozzá azt, hogy nagyon hosszú ideig kell várni a pénzre azután, hogy a munka már lezárult. Lehet, hogy vannak a tagállamok részéről visszaélések, például, hogy a tagállam már megkapta a pénzt az alapoktól vagy a bizottságtól, és utána a tagállam nem juttatja el a kedvezményezetteknek azonnal ezt a pénzt, hanem ül rajta fél évig, egy évig, és akkor ennek a kedvezményezettek isszák meg a levét. Nagyon is oda kellene figyelnünk erre a kérdésre. Biztosítanunk kellene azt, hogy ahogy a tagállam megkapja ezeket a pénzeket, azonnal tovább küldje őket a kedvezményezetteknek. Két észrevételem van. Egyrészt köszönöm a két jelentést. Naponta nagyon sok dokumentumot kapunk, és ritkán látok egy ennyire jól összeszedett, jól olvasható anyagot amely nem iszamosan fogalmaz, hanem világosan, kontúrosan érthetően fogalmaz. Persze nem vagyunk ennek a területnek a szakértője, de épp ezért mondhatom, hogy kitűnő jelentés jól érthető, és semmilyen módon sem uh, fogja vissza a kritikát, például, hogy a pénzeket nem megfelelően használták föl, a számítógépes rendszerek működtetésénél egész egyszerűen nem a sorok közé írja be ezt a tényt, hanem valóban szó szerint kimondja a jelentésében, ezt külön meg szeretném köszönni, hogy másra fordították fel a pénzt. Aztán a pénzeszközöknél, az ajánlásnál egy mondat szerepel, és kérdezni szeretném, hogy ez mit jelent ez. Ez egy olyan mondat ugyanis, amely a politikát is érinti, a 40. oldalon a hatos ajánlást idézem. A bizottság 2015 előtt még időben fontolja meg, hogy nem lehet-e kiszállni mindebből. Mit jelent ez a kiszállás? Esetleg azt ajánlaná számunkra, hogy e pénzeszközöket úgy, ahogy van, törőjük a pénzeszközök forrásából. Köszönöm szépen, Szenner asszony. Tessék. Gracias, presidente. Yo también me gustaría... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is először is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszék képviselőjének a két külön jelentésért. Az természetesen egyértelmű, hogy mindkét külön jelentés arra koncentrál, hogy megfelelőképpen használták-e fel ezeket a pénzeket, hogy úgy használták-e fel ezeket a pénzeket, ahogy azt a bizottság megálmodta. De azért felmerül bennünk a kérdés, hogy a megfelelő felhasználás azt jelenti-e, hogy a vidékeken, vagy a vidéki területeken élő gazdáknak valóban segítünk, hiszen ez a cél. A technikai segítségnyújtásnak az a célja, hogy a vidéki területeken élő gazdák életét könnyebbé, jobbá tegye. A közhatóság által, vagy a, az ügynökségek által rosszul felhasznált pénzek nem ezt a célt szolgálják. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést, hogy a közpénzek felhasználása hatékony-e vagy sem. A mezőgazdaságnak, a gazdáknak szeretnénk segíteni, azoknak a nőknek és férfiaknak, akiknek a mezőgazdaság biztosít megélhetést. Meg kell néznünk a nemzeti támogatási rendszereket, és ezeket kell kiegészítenünk az EU-s lehetőségekkel. Sajnos a vidéki területek helyzete a legtöbb esetben egyre nehezebb. Ezért rendkívül fontos, hogy tudjuk, hogy ezeket a pénzeket tényleg arra használják-e fel, hogy megfelelő szinten fenn lehessen tartani a mezőgazdasági tevékenységet, hogy valódi, fenntartható vidékfejlesztés jön-e létre, amely a mezőgazdasági tevékenységen alapul. Hogyha mindezekre a kérdésekre igen a válasz, akkor minden megfelelően működik. a számvevőszék feladata az, hogy vegye ezeket az eszközöket, és ezek alapján vizsgálja meg, hogy hova kerülnek a pénzek. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is meg szeretném köszönni a kritikai hangvételű jelentést. És van egy-két kérdésem a diagramokkal kapcsolatban, amelyeket a 16. oldalon találunk. Itt a diagramok kimutatják, hogy a 2007-es pénzeket, illetve a 2013-as pénzeszközöket hogyan költöttük el. Itt kiemelném, hogy a hálózatosítás 28%-ra nőtt, de kérdezem, hogy a vidéki térségben élő emberek milyen hasznot húznak ebből. Tehát helyesen használtuk a fel a pénzt. Más területeken pedig a magas igazgatási kiadásokat kritizálják, kritizálja a jelentésében, amelyeket itt finanszíroznak, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem az alapprogramok érdekében áll. Ez az eljárásmód. Ugyanakkor a 21. oldalom a 47-es pontban azt írja, hogy minél nagyobb a tagállamok részvállalása a technikai segítségnyújtásban, annál kevesebb eszköz áll rendelkezésére a vidéki térségen. Nos, Németország esetében nem tudom konkrétan kiolvasni, hogy a technikai segítségnyújtást mennyi forrás, mennyi eszköz szolgálja, és mennyi, szolgál, mennyi forrás marad a konkrét vidékfejlesztési intézkedések támogatására. Úgy gondolom, hogy e kérdéssel itt a szakbizottságban konkrétan még egyszer foglalkoznunk kell, megvizsgálandó, hogy a finanszírozás ezen formája folytatható-e még ebben a formában. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a bizottság képviselőjének a szót, de mielőtt megadnám, magamnak is van még egy észrevételem és egy kérdésem is. Az egyes programok költségvetésének mekkora százalékát fordítják átlagban a technikai segítségnyújtásra? És hogy oszlik meg ez a régi és az új tagállamok között? Hiszen az új tagállamokban értelemszerűen több technikai segítségnyújtásra volt szükség, és így több olyan program is és több olyan program volt, amelyek a vidékfejlesztést szolgálták. Ráadásul ezek sokkal differenciáltabbak voltak, tehát sokkal nagyobb volt az igény arra, hogy tartalmilag is differenciálják ezeket, illetve hogy megfelelő támogatásokat adnak. Úgy gondolom én személyesen, hogy a technikai segítségnyújtás nagyon is szükséges, még ha bírálják is ezt néha, hiszen voltak éppen ez biztosítja a know-how transferjét. Így tanulják meg a gazdálkodók, hogyan kell egyes területekkel bánni. Én magam szereztem személyes tapasztalatokat egy ilyen területen, és bizony nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan kapcsolatban maradjon a bizottsággal, hiszen a tagállamok, és ezt jár kollega említette, hajlanak arra, hogy bizonyos költségvetési kiadásokat elszámoljanak a technikai segítségnyújtás kategóriája alatt. Bizony néha erre szükség van, máskor nincs. Ezért az a fontos, hogy a bizottsággal mindig egyeztessünk, de egyebiránt, hogyha előre egyeztetünk a bizottsággal, mindig jó megoldást lehet találni. Ez az én tapasztalatom legalábbis. nem volna haszontalan egyéb iránt külső szakértőket is használni azért, hogy a tapasztalatokat meg lehessen osztani. Ami a pénzeszközöket illeti. Nos, ezek hosszabb ideig futnak, mint maga a futamidő. Az N plusz 2 túl rövid, hiszen a pénzeszközöket részben visszafizetik, részben folytatják, és mondjuk idáig úgy jártunk el, hogy mondjuk a Világbank projektjeinél a bizottság az első ciklust felügyelte, ám a következő ciklust, az eszközök következő ciklusát már a régi eljárás szerint alkalmazták. különböző intézményektől származó pénzeszközök felhasználásával szereztünk tapasztalatot, mondjuk az EKB, az Európai Központi Bank eszközeit is felhasználtuk. Éppen ezért fontos az, hogy itt megfelelő kísérleti vagy pilot projekteket végrehajtsunk, amelyek körvonalazzák azt a formát, melyek esetleg a következő pénzügyi tervidőszakban végleges formát ölthetnek majd. Most pedig az Agri főigazgatóság részéről megadom a bizottságnak, Longon úrnak az, hogy parancsoljunk. Presidente, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, így lehetőségünk van arra, hogy ezen nagyon izgalmas vitában részt vegyek. Meg szeretném köszönni persze a számvevő asszonynak és magának a számvevő széknek is ezt a jelentést, hiszen a bizottság maga is hatalmas érdeklődéssel olvasta, figyelte ezt a jelentést. Összességében azt mondhatjuk, hogy a két jelentés közül az első, mely a technikai segítségnyújtásról szól, itt a bizottság örömmel fogadja ezt a jelentést, és minden egyes ajánlást elfogad egy kivételével, amelyről még beszélni szeretnék. De mielőtt az egyes ajánlásokban elmerülnék, egy általános észrevételt szeretnék tenni. Mégpedig az elnök és több tag beszélt erről, ez a technikai segítségnyújtás általános kérdésére vonatkozik. A vidékfejlesztés területén a technikai segítségnyújtást arra alkalmazzuk, hogy kifejlesszük az administratív kapacitást, és egy megfelelő programalkalmazást biztosítsunk. Ez tehát egy stratégiai célkitűzés, és így lehet a programok alkalmazását a legjobban biztosítani. A meglévő szabályok alapján a tagállamok ugyanakkor a technikai segítségnyújtás területén bizonyos rugalmassággal rendelkeznek. Erre azért van szükség, hogy a tagállami adminisztráció megfelelő módon igazodhasson a mindenkori valóság operatív igényeihez, és a régiók sokszínűségéhez igazíthassa a segítségnyújtás eszközeit. Például a 2006-2013-as időszakban az új tagállamok először álltak szemben azzal a helyzettel, hogy egy sor szakpolitikát alkalmazzanak, és sajátos igényeik jelentkeztek, például az a tekintetben is, hogy hogyan lehet megfelelni a bizottság által támasztott elvárásoknak, hogyan tudják a kapcsolatot tartani, azaz hogyan tudják végül is jobban végrehajtani a programokat. A technikai segítségnyújtás részleteit tehát a tagállamok határozzák meg, az úgynevezett capacity building költségeket is ők osztják meg az adminisztratív költségekkel. Nos, mi a számbevőszék kérése alapján eh, ajánlásokat fogalmaztunk meg a tagállamoknak, hogy hogyan járjanak el. Ezen felül a számbevőszék azt is kéri, hogy a bizottság ké írja elő a tagállamoknak, hogy az adminisztratív költségeket láthatóan is külön mutassák ki a technikai segítségnyújtás keretén belül. Azaz tehát, hogy mutassuk meg, hogy hogyan működnek ezek a finanszírozások, hogyan oszlanak fel. Ezen felül a szemvevőszék azt is kéri, hogy tegyenek a tagállamok erőfeszítést arra vonatkozólag, hogy még pontosabban mutassák ki a költségeket, és világossá váljék, hogy a technikai segítségnyújtás milyen költségtételeket tartalmaz. Itt szorosabban együtt fogunk működni a tagállamokkal. A számbevőszék azt is kéri, hogy egy specifikus monitoring rendszert építsenek ki a tagállamok a bizottsággal együtt, annak érdekében, hogy felmutassuk, hogy melyek az célok, és hogyan valósultak ezek meg. Mi arra biztatjuk a tagállamokat, hogy megfelelő, adekvát mutatószámokat eh, dolgozzanak ki, és közép és hosszú távon az Európai Bizottság ezen felül pedig eh, megfelelő indikátor készletet dolgoz ki, annak érdekében, hogy eh, a technikai segítségnyújtás hatását és felhasználását fel lehessen mérni. Ezzel már is választ adunk több szakbizottsági tag felvetésére is, hiszen ők arról beszéltek, hogy jobb volna tudni, hogy milyen célt szolgálnak ezek az európai pénzek. Nos, a számbevőszék pedig konkrétan azt is kéri, hogy a számve, számítástechnikai rendszerek működtetésére szóló és fenntartására szóló pénzeszközöket eh, ne lehessen felhasználni másfajta költségvetési sorok finanszírozására. Nos, ezzel nekünk egy kis problémánk van, elnök úr, hagy magyarázom már rögvest, hogy mi is a gondunk ezzel. Hiszen az IT eszközök működtetésére szóló összegek evolutív jellegű összegek, voltak éppen az update-ekre fordítják őket. Mondjuk, amikor bekapcsolom a telefonomat, vagy a komputeremet reggel, és akkor megjelenik egy figyelmeztetés, amely azt mondja, hogy a, ilyen és ugyan a 2.0-as szoftver verzióját updatoltuk, frissítottuk a 3.0-as változatra, akkor ez nem egy normál fenntartásnak számít, hanem evolutív fenntartásnak számít. Voltak éppen, tehát nap mint nap updatoljuk a számítástechnikai rendszerünket, és ezek, ezek a, ez a frissítés stratégiai jelentőséggel bír, de persze kerül valamibe. De hát ezt nem lehet, hogyha ezeket a költségeket nem számítjuk a technikai segítségnyújtás keretébe, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számítás technikai rendszerek előregednek, nem updatolják már őket. Még egy elemet szeretnék kiemelni a jelenlegi jogalkotási keret keretén belül 4%-os költséget, eh, ben 4%-ban maximáltuk a technikai segítségnyújtás maximumát, és a bizottság eh, nagy figyelemmel követi nyomon 4%-os e küszöbb betartását. Már azonban eh, ez már egész 0,15 százalék, miközben a technikai segítségnyújtás költségei nőttek, ez például azzal magyarázható, hogy új hálózatok jöttek létre, amelyek ugyanakkor a vidékfejlesztési programok végrehajtásában fontos szerepet játszanak. Magyarán mondva, új feladatokhoz új számítástechnikai elvárások rendelődtek, és ez megfelelő költségekkel jár. Összességében, tehát azt gondolom, hogy egy százalékos költség növekedés, hiszen erről van szó, abszolút jogos és legitim. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a pénzeszközök felhasználásának első nagy nemzetközi konferenciáján részt vettek, és ezen a konferencián a biztosom az informatikai eszközök felhasználásáról is beszélt. Nos, Számunkra ebből a szempontból a számvevőszék jelentése nagy lehetőséggel is bír, nagy esélyt is tartogat, hiszen így újabb lendületet tudunk adni a pénzeszközök megfelelő felhasználásának. Hiszen éppen ebben a pénzeszközben hatalmas esély, lehetőség is rejlik, de tovább kell ezt fejleszteni, fejleszteni annak érdekében, hogy a hagyományos támogatási eszközöket kiegészítsük velük. Nagyon fontos lépéseket lehet tenni, de ezeket csak a tagállamokkal együttműködve lehet végrehajtani, illetve az ilyesfajta segítségnyújtásban érdekelt kedvezményezettekkel együttműködve. A számvevőszék jelentésében minden, lévő minden ajánlást elfogadunk, és kizárólag a 2007-2013-as időszakkal kapcsolatban vannak fenntartásaink, hiszen ahogyan Aguilera asszony mondta, a 2007-2013-as időszak egy meglehetősen speciális időszak, ahol bizonyos eredmények, bizonyos számadatok azért mutatkoznak, mert a pénzügyi válság, a pénzügyi rendszer válsága ekkor történt, és egy csomó projektet nem lehetett végrehajtani, a mondom a háttér okoknál fogva. Arra is emlékeztetni szeretnék, hogy ezen új eszköz, a technikai segítségnyújtás eszköze sok tagállam számára új eszköz, éppen ezért még jobban meg kell ismerkedniük ezzel az eszközzel. A bizottság nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az alkalmazás során jelentkező problémákat megoldjuk. Például a jogi keretet újra határoztuk meg, új szabályokat hoztunk, például az ex ante értékelésre vonatkozó szabályt. A 2014-2020-as időszakban ez már bevett gyakorlat, az ex ante értékelés. Mi több, nem csak hogy bevett, hanem kötelező értékelés is, és ez a pénzeszközök felhasználásának minden aspektusára ki kell, hogy terjedjen. A bizottság egy kézikönyvet, egy manuált is kiadott a finanszírozásról, és ennek segítségével ez a kézikönyv egyrészt a jogi keretet definiálja még egyszer, másrészt olyan szabályokat fogalmaz meg, amelyek segítségével megakadályozhatjuk a túlkapitalizáció nem kívánatos jelenségét. A bizottság ezen felül pedig egy sor új iránymutatást is elfogadott, ez egy egész csomagba állítottuk össze, ráadásul különböző kiegészítő dokumentumokat is elfogadtunk, a tagállamok rendelkezésére bizt, bocsátva ezt, segítve így a tagállami adminisztráció munkáját. Az Európai Beruházási Bankkal egy Memorandum of Understanding-et is aláírtunk. Ezen felül még az Ecompass platformot is kidolgoztuk, amelynek segítségével a tagállamoknak megfelelő segítséget próbálunk nyújtani. A bizottság tehát, egyébként ezt a szemvevőszék jelentésében ki is emeli, a bizottság tehát meg kettőzte az új pénzügyi időszakban ezeket a pénzeszközöket, de e célkitűzéseknek csak akkor tudunk megfelelni, ha a tagállamok és a kedvezményezettek ezt támogatják és akarják is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a bizottságnak. Köszönöm szépen a számvevőszék érdekes jelentését. És most megadom még eh, Kersti Koljulajd asszonynak, eh, hogy válaszoljon a kérdésekre, megadom tehát neki a szót. There were quite many questions, I hope I... Köszönöm szépen, rengeteg kérdés érkezett, remélem, hogy a legtöbbet vagy mindannyian mindent meg tudom válaszolni. Először is a technikai segítségnyújtás teljesítményének az elemzéséről a vidékfejlesztés területén. Igaz, hogy ezt a teljesítmény keretben nem foglaltuk bele, mégpedig azért nem, mert a TA-t az éves napi kiadásokra fordítandó összegnek tekintjük, például fizetési költségekre lehet költeni, akik azon emberek számára, akik a mondjuk az első pillérben az a mezőgazdasági alapok kifizetésével foglalkoznak. Senki nem látja azt, hogy szükség lenne rá hogy ezt a jellegű teljesítményt elemezzék. Szerintem ezért el kell különíteni az értékelendő és nem értékelendő dolgokat. Elviekben nem az én feladatom, hogy megmondjam, hogy a tanács és a parlament nem mondhatja azt, hogy az emberek kifizethetik ebből a fizetéseket is, de akkor ez legyen átlátható és világos. Mondjuk legyen a vidékfejlesztési összeg 4%-a napi költségekre fordítható. Jelen pillanatban ez nem világos. Jelen pillanatban a technikai segítségnyújtás az ágazat fejlesztésére fordítandó, és nem a napi költségek finanszírozására. De itt nem, ez nem bírálat, csak a helyzet megállapítás. Aztán nem csak a végrehajtásról van szó. Szóval jogszerű így elkölteni a technikai segítségnyújtást, csak szerintünk nem adminisztratív költségként kellene ezt értelmezni. Aztán az alapok túlkapitalizálása rossz dolog, ez szerintem nagyon rossz. Mert hogyha azt látjuk, hogy 250 milliót biztosítottunk garanciákban a végfelhasználóknak, akkor Feltételezzük azt, hogy csak minden ötödik projekt val kudarcot, ez 20%-os kockázatot jelent. Ez azt jelenti, hogy a garanciákat 50 millióból ki lehetne fizetni. De azt láttuk, hogy 420 millió volt erre a célra elkülönítve. Tehát azt, nem csak azt feltételezték, hogy minden projekt kudarcot val, ez 250 millió euróba került volna, hanem ráadásul ennél is több pénzt különítettek el. És ezt a pénzt el lehetett volna költeni másra. Nincs, elveszít, nincs elveszve ez a pénz, megvan, ott ül az alapokban, de fel lehetett volna hasznosabban használni. Aztán a garancia alapoknak a túl ö, tőkésítése esetében, ha tudnak erről a felhasználók, akkor miért gondolnának arra, hogy szükségük van arra, hogy magánpénzeket vonjanak be, ha egyszer ott van ez a rengeteg pénz. Romániában és Bulgáriában is voltak uh, multiplikátor hatások, amik megvalósultak Görögországban, kifejezetten a, a magánbankok és a közfinanszírozás melletti multiplikátor hatás elérésére célozták ezeket az alapokat, de nem sikerült semmilyen multiplikátor hatást elérni. Még ott sem, ahol tervezték ezt. Ez sajnálatos. Volt még egy kérdés. A technikai segítségnyújtás két része között, a valódi technikai segítségnyújtás és az igazgatási költségek között a számvevőszék tud-e különbséget tenni. Igen, látni tudtuk, hogy a technikai segítségnyújtást hogy osztják meg. De nem volt erről szó, rendszeres bejelentés, vagy report. És ez nehézé tette azt, hogy megállapítsuk, hogy mi az, amit tényleg az ágazat fejlesztésére költöttek. Főleg a támogathatósági problémák esetében láttuk azt, hogy a tagállamoknak nehéz dönteni arról, eldönteni azt, hogy az egyes vagy a kettes pillér alatt költötték el a támogatási pénzeket. A technikai segítségnyújtás csak a kettes pillére kellene, hogy vonatkozzon, de ugyanazok az emberek dolgoznak a két pilléren, és ebben az esetben nagyon nehéz volt elemezni azt, hogy akkor most a pénz melyik pillérrel ment el. A késedelmes kifizetések. Ezekkel kapcsolatban van egy globális elemzése a számvevőszéknek. Az éves jelentésünkben ezt megtalálják ott. Ez egy globális elemzés arról, hogy az Európai Bizottság mennyit nem fizetett ki olyan pénzekből, amit kifizethetett volna. Aztán a tagállami szinten, hát ezt igazából náluk kell megkérdezni, náluk kell utána nézni, nem tőlünk kell erről érdeklődni. Alapstratégia vidékfejlesztési pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. A, egy alap megnyílik, garanciákat nyújt a futamideje alatt. Aztán kell, hogy legyen egy lezárási időszak, amikor ezt az alapot lezárják, és a fennmaradó pénzt felosztják más intézkedésekre. Vagy folytathatja az alap a működését a következő programidőszakban. A lezárási szabályok számomra még nem teljesen világosak. Engem konkrétan az érdekel nagyon, hogy milyen arányban fogadják el költségként a garanciákat. Hogyha azt feltételezzük, hogy minden mezőgazdasági projekt kudarcot val, akkor az azt jelenti, hogy költségként óriási pénzeket írnak le. Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mi fog történni ezzel a pénzzel. A vidékfejlesztési program az új program időszakban nem mindig a pénzügyi alapokat irányozza elő a tagállamok számára arra, hogy a következő időszakban is felhasználják. Úgyhogy azt látjuk, hogy ez még ez egy, egy nyitott kérdés. A technikai segítségnyújtás. Ezzel kapcsolatban valaki említette a vidéki hálózatokat. Igen, azt láttuk, hogy az működött. Aztán volt egy konkrét kérdés. A 17. oldal egyik megjegyzéséről ami a bizottsági szintű technikai segítségnyújtási költéseket érintette. Azt láttuk igazából összességében, hogy az operatív és nem operatív technikai költés 2017-től 12-20%-kal növekedett, miközben a miközben a, azt is láttuk, hogy a számítástechnikai karbantartás és fejlesztés közötti határt nem tudják a szabályok világosan meghúzni. Ezért volt ez a bírálatunk. Úgy tűnik, hogy akkor, amikor az administratív költségvetéseket csökkentik tagállami és bizottsági szinten is, akkor azt kell megkapnunk, amit mérünk. Tehát, hogyha csökkentjük az adminisztratív költségeket, akkor azok csökkenjenek is, és ne azt tapasztaljuk mi a számvevőszék részéről, hogy vannak olyan területek, ahol növekszik a költség. Az elmúlt programidőszakban az átlag a technikai segítségnyújtás átlagában 0,9 és 4 között használták a tagállamok a projektek futtatására. Azt látjuk, hogy az a tendencia, hogy a technikai segítségnyújtás összegei növekednek. Van ezzel kapcsolatban is egy külön jelentésünk, amiben egy átfogó táblázatot láthatnak erről a problematikáról. A pénzügyi eszközök Azt javasoljuk, hogy ha ennyire negatívak vagyunk, negatív a véleményünk róluk, akkor miért nem javasoljuk a befejezésüket? Nem, nem gondoljuk azt. Azt gondoljuk, hogy nagyon jó az az elf, hogy a pénzt többször is föl lehet használni, ami a pénzügyi eszközben van. Tehát az elf nagyon jó, csak az is jó lenne, hogyha működnének ezek. Hogy az, hogy önmagában kétszerezzük meg a pénzügyi eszközök számát, nem teszi őket hatékonyabbá. A működésüket kell hatékonyabbá tenni. Az új keretben remélem majd a szorosabb nyomon követés révén sikerülni fog ezt a pozitív célt elérni. Tehát szerintünk fontos, hogy kevesebb pénzből több eredményt tudjunk elérni. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, azt hiszem kijelenthetjük, hogy a mai vita megmutatta, hogy igény és szükség van arra, hogy a számvevőszékkel az együttműködést folytassuk. Azt hiszem, hogy a munka nagyon hasznos lesz számunkra. Hiszem, ha mi körvonalazzuk a munkánk specifikus kihívásait, akkor ez hasznos lehet mindenki számára. Hogy fontos, hogy a számvevőszék is jobban megértse, hogy mit is fednek az egyes kiadások a valós életben. Nagyra értékeljük a számbevőszék munkáját, és folytatjuk az együttműködést. Még Péter Járnak adom meg a szót. Csak egy gyors kérdésem van, elnök úr, hiszen mindjárt jön a koordinátorok ülése. Úgy gondolom, hogy érdemes volna egy állandó jelentéstevőt kijelölni ez ügyre, hiszen nagyon fontosnak tartom a szembevőszékkel a párbeszédét, párbeszédet, ezt részleteiben kellene folytatni. Érdemes volna, hogy a koordinátorok egy olyan mechanizmus dolgozzanak ki, amelyben állandó párbeszédet lehet folytatni a számbevőszékkel. Tehát találkozunk gyakrabban, beszélgessünk gyakrabban. Úgy hiszem, hogy a javaslat előterjesztője konkrét javaslatot fog elkészíteni, és ezt akkor a koordinátorok megvitathatják. Köszönjük egyébként ezt a jó ötletet. Köszönjük a számvevőszéknek is, hogy eljött. Nem a számvevőszék jött el, hanem a számvevőszék egy tagja jött el. Köszönjük a számvevőszék tagjának, hogy eljött. Kitűnő együttműködést végzünk, és azt hiszem, hogy minnyáján a, ezzel az együttműködéssel is a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság ügyét szolgáljuk. Köszönöm szépen, elköszönöm a bátorító szavakat, továbbadom kollégáimnak is. Rendben van, köszönjük szépen. Mamy troszkę pewnego chyba opóźnienia. Przechodzimy zatem do punktu kicsikét csúszunk. És most a hatos napi rendi pontra térünk rá, ez az én prezentációm lesz, az én bemutatóm lesz. Itt az olajok zsí. Az olajok zsírok erukas erukas tartalmáról lesz szó. Mint tudjuk, a 76 per 621-es irányelv vág ide. A bizottság áprilisban két jogi aktus visszavonásáról döntött, hiszen a cél az, hogy világosabbá tegyük a jogi helyzetet. Az egyik a 76 per 621-es irányelv, amely az erukosav maximum értékéről szól, valamint a 320 2006-as rendelet, amely a cukoripar átalakításáról szól. Május 5-én a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a bizottság javaslatát módosítás nélkül fogadjuk el az 50. házszabály alapján. Ezután hozzám fordultak, rám, engem bíztak meg a koordinátorok, hiszen ez egy roppan technikai ré, részletekkel terhelt jelentés, és általában az elnök kapja ezeket a jelentéseket. A legutolsó ülésünkön tájékoztattam önöket. A ma bemutatandó jelentés pedig támogatja a bizottság kezdeményezését, módosításokat nem eszközöl, a két említett dokumentum valóban elvesztette az aktualitását. Tartalmi és gyakorlati jelentőségük megszűnt. ahol pedig még bármilyen fajta szerepe lenne e két eh, jogi aktusnak, azon területeket már más jubioktusok szabályozzák. Időközben tájékoztattak egyéb iránt, hogy a tanács a CSA-ban, tehát a mezőgazdasági különbizottságban múlt héten a jogalap módosítását kérelmezte. A szerződés 114-es szikkét említi, a jogalapként a CSA, és a 39-es házszabálycikk alapján a jogi szakbizottsághoz fordultam annak érdekében, hogy a bizottság ezen kezdeményezésével kapcsolatos jogi véleményüket kikérjem. Összességében tehát a bizottság javaslatát módosítás nélkül javaslom elfogadni, bár a módosító indítványok benyújtásának van azért egy határideje, július 23-a déli 12 óra. Úgy gondolom, talán, hogy érdemes volna, hogyha a bizottság még értékelné ezt a szót, megadom a főigazgató helyettesnek a szót, kérem, hogy tájékoztasson bennünket az erukasav eh, szabályozásának helyzetéről. és ha lehet, kérem, fogja magát rövidre, hiszen mint mindig szorít bennünket az idő. Parancsoljon! Én leszek a jelentéstevő, mint tudja, bizottság. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid tudok lenni. Annyit szeretnék elmondani, hogy teljes mértékben támogatjuk az ön jelentés tervezetét, Ez egy technikai jellegű gyakorlat abban az értelemben, hogy két olyan jogszabály, amely teljes mértékben elvesztítette tartalmi jelentőségét, nem maradjon az európai joganyag része, hogy amikor az állampolgárok beletekintenek az európai joganyagba, akkor ne találjanak olyan szövegeket, amelyek elavultak, és már nincs értelmük. A jogalap kérdését említette, igen, a szerződés 114. cikkét hozzáadnánk, ez egy piaci jogalap. Ezzel a kiegészítéssel egyetértünk, úgyhogy minden megérett arra, hogy folytassuk az eljárást. Köszönöm. sprawie są pytania e, od pani panów posłów. Köszönöm, most megadom a képviselőknek a szót, ha kérik a szót, de úgy látom, hogy senki nem szeretne az Erukosav kérdéséhez hozzászólni. Tehát ilyen módon azt hiszem, hogy a javaslatom elfogadható. Amennyiben módosítani szeretnék ezt, illetve módosító indítványokat szeretnének benyújtani, nem biztatom önöket erre, de megtehetik, akkor 23-án 12-ig, 12 óráig nyújthatják be. A Júri Szakbizottság véleményét szeptemberben kapjuk meg, ezután a szakbizottság szabad, majd a plenárisra térünk, ezzel lezárjuk ezt a jelentést. Köszönjük a bizottságnak a szót. Tovább is lépünk, ez pedig a koordinátorok ülése előtti utolsó napi rendi pont, ez pedig a hetes, eszmecsere a bizottság képviselőivel az afrikai sertés pestis országok közötti terjedése és a járvány mezőgazdasági ágazatra gyakorolt hatásai elleni küzdelemről. Ez a napi rendi pont címe. Azt szeretnénk tudni, hogy mit lehet tenni az afrikai sertéspestis terjedése ellen, hogyan lehet hatékonyabban fellépni, és hogyan tudjuk, jó, tudunk jobban felkészülni arra, hogy széleskörű intézkedéseket foganatosítsunk, amennyiben a járvány kockázata nő, hiszen nagyon hatékony logisztikára van szükség. Itt a bizottság képviselője körünkben kérjük, kérjük tehát, hogy tájékoztasson bennünket, hiszen nagyon súlyos az afrikai sertéspest is. Egyelőre még nincsen oltóanyag, amelyel felléphetnünk a betegség ellen. A balti országokban és Lengyelországban ütötte fel a fejét 2014-ben ez a betegség. fennáll annak a vélelmezése, hogy Oroszországból, vagy Fehér Oroszországból érkezett a vírus, a betegség az Európai Unió területére. Nos, hogyha ez így van, akkor különösen nyomatékkal tesszük fel a kérdést, hogy mit igyekszik a bizottság tenni annak érdekében, hogy a betegség terjedését nyomon kövesse, és milyen segítséget irányoz elő a gazdálkodók számára. Hiszen a sertés hús piac egészére súlyos kihatással lehet az afrikai sertéspest is. Most megadom a bizottság képviselőjének a szót, mégpedig Bernard von Hotemnek. Üdvözlöm, körünkben köszönjük, hogy eljött. Öné a szó. Yes. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. I will, I will try to... Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom összefoglalni ezt a PowerPoint előadást. A jelenlegi helyzetet szeretném röviden felvázolni az afrikai sertéspest is kapcsolatban. Szeretnék rámutatni, hogy számos tagállam számára nagyon fontos, különösen a balti országok és Lengyelország számára ez a probléma. A miniszterek, az érintett miniszterek múlt héten Vilniusban találkoztak, hogy információt cseréljenek és megvizsgálják, hogy mit tudnak együtt tenni a helyzet javításáért. Hadd mutassak rá először is, hogy ezt a betegséget számos tagállamból már sikerült teljes mértékben felszámolni. Itt látható, hogy melyik tagállamokban, melyik évben sikerült véglegesen eltörölni. Szardinián nem sikerült még, mert ott a helyi helyzet miatt nagyon nehéz ellenőrizni a vaddisznók mozgását. Egy rövid történet. Az epidemiológiai feltárás azt mutatta, hogy 2007-ben Grúziába jutott el ez a betegség egy mozambiki hajóval, és látható, hogy mennyire gyorsan elkezdett terjedni az afrikai sertéspest is. 2007-8-9-ben Grúziában, itt látható 2010-es, 12-13-as állapot, és 2014-nél megállnék, mert itt már látható, hogy mennyire jelentős mértékben kitört Oroszországban, Ukrajnában és Fehér Oroszországban is a betegség. 2014-ben az első alkalommal az Európai Unión belül is felütötte a fejét ez a betegség. Ismét statisztikák. Látható a vadisznók körében tapasztalt fellángolás Ukrajnában, Oroszországban, Oroszország nyugati részén, a határ közelében, és aztán az Európai Unióban is nagyon gyorsan az orosz, nagyon közel az orosz és belarusz határhoz már feljegyeztek eseteket. Belarusban a betegség nem tört ki, nem terjedt el, legalábbis a statisztikák szerint. Ez azt mutatja, hogy nem valósul meg az átláthatóság, és nincsenek megfelelő feljegyzések erről. De most egy kicsit összpontosítsunk inkább az Európai Unióra. Láthatjuk, hogy először a határvonal közelében terjedt el a betegség, a sárga pontok azok a vaddisznókra vonatkoznak, a lelőtt vaddisznókra, vagy a döglötten talált vaddisznókra. Ezeket általában izolálták. Aztán a csillagok, ezekből nagyon kevés látható, a gazdaságokban történő betegség, vagy tapasztalt betegség eseteket jelzik. Ezek általában hátsó udvarokban fordultak elő, ahol a házi sertések kapcsolatba kerültek a vaddisznókkal. Lettországban ezek az esetek néhány kilométeren, a, néhá, a határtól néhány kilométeren belül fordultak csak elő. Milyen intézkedéseket tud végrehajtani az Európai Unió, és különösen a tagállamok, mik a fő eszközeink? Először is az állatorvosi jogszabályainkat teljes mértékben harmonizáltuk és frissítettük vannak sürgősségi terveink, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak terveket kell készíteni arra az esetre, hogy mit tesznek, hogyha a betegség felüti a fejét náluk is. Van egy a világ egyik legjobb referencia laboratóriuma működik nálunk. Országos laboratóriumok is működnek a diagnózis felállítására társfinanszírozzuk az intézkedéseket és a betegség megszüntetésével kapcsolatos programokat, tájékoztató kampányokat finanszírozunk, ezzel próbálunk segíteni azon, hogy az emberek ismerjék meg a helyzetet. Inspektoraink is vannak. Ezek az ellenőrök gyakran ellátogatnak a négy érintett tagállamban, nem csak azért, hogy lássuk, hogy a megfelelő betegség elleni küzdelem megvalósul, hanem azért is, hogy lássuk, hogy a Fehér Oroszországból, Oroszországból érkező utasforgalom ellenőrzi, ellenőriz, megfelelő ellenőrzése megvalósul, hogy fertőző anyagokat ne hozzanak be az emberek a tagállamainkba. A helyi hatóságoknak tájékoztatást és segítségeket, segítséget is nyújtanak a, az Európai Uniós tisztviselők, valamint olyan programokat indítottunk be, amelyek a biztonságosabb élelmiszerre érdekében képzéseket nyújtanak, illetve tudományos segítséget nyújtanak, különösen azokban az esetekben, ahol felmerült a betegség. már sikerült tudományos tájékoztatókat tartanunk a betegséggel kapcsolatban, most újabb tájékoztatót fogunk tartani a vad disznókkal kapcsolatban e héten. Van egy GF TAD nevezetű szervezet, ez a hét érintett ország főállatorvosát foglalja össze. Egy tisztiorvosi hálózatról van tehát szó, akik összeülnek és megvizsgálják azt, hogy milyen bevált gyakorlatokat lehet az egyes különböző országokban használni, és természetesen a kutatás is folyamatosan zajlik. Mi a jelenlegi helyzet? Regionális szinten Minden betegség esetében hasonlóan járunk el, például a madárinfluenza esetében is meghatároztuk a különböző zónákat. Vannak olyan zónák, amelyek teljes mértékben szabadok a betegségtől, és a fertőzött zónákat pedig három különböző alzónára osztottuk. A piros azokat a területeket jelöli, ahol felütötte a fejét gazdaságokban is a betegség. A rózsaszín területeken csak a vadállomány esetében találtunk eseteket, és a kék térségben inkább ezt csak puffer zónának tekintjük. Az Európai Unió fennmaradó területe teljesen szabad a betegségtől, ezen területek, tehát a nem beszénezett területek és az Európai Unió többi térsége között teljesen szabad a mozgás, itt nincs semmilyen korlátozó intézkedés. A beszénezett zóna és a többi térség kapcsolata rendkívüli mértékben korlátozott. Tehát harmadik országokba vagy ból az import-export teljes mértékben tiltott és ez a terület és az Európai Unió többi térsége közötti mozgás is korlátozott. Az Európai Unió finanszírozta eddig nagyjából 18 millió euró értékben az intézkedéseket. Ez folytatódik a következő évben is. Helyszíni vizsgálatokat tartottunk, ahogy ezt már említettem. Azt ajánlottuk, hogy nagyon magas szinten tartsák fenn a biobiztonsági intézkedéseket a farmokon. Azt szeretnénk különösen elkerülni, hogy a gazdaságokban fedüsse a fejét a betegség. Ennek a zónának a fenntartása azért fontos, hogy itt meg tudjuk állítani a betegség terjedését. A, bet, a zónán kívüli területek semmilyen fenyegetést nem jelentenek azt akarjuk biztosítani, hogy a jelenleg is szabad területek szabadok is maradjanak. Az, a FAO és az OIE közötti együttműködés segít bennünket is. Lettország és a hét érintett ország többi állatorvosa, főállatorvosa együttműködik, ahogy ezt már említettem, de azt szeretnénk, hogy Belarusia legyen egy kicsit átláthatóbb. A moslékkal való etetés, amit egyébként illedelmesen élelmezési hulladéknak nevezünk, teljes mértékben tiltott ezeken a zárt területeken. Attól szeretnénk megóvni az állatokat, hogy fertőzött hússal etessék őket. Tudjuk azt, hogy vannak olyan udvarok, ahol nem lehet elkerülni a moslék felhasználását, de a hatóságok próbálják biztosítani azt, hogy legalább a fertőzött vagy veszélyeztetett területeken most ne történjen moslékkal való etetés. Mi történik akkor, hogyha találnak egy döglött állatot, egy döglött vaddisznót? Nagyon oda kell figyelni az állati tetem általmatlanítására, lefagyasztják, hogyha ha télen melyik is fagy, és nyáron újra kiolvad ez a tetem, akkor a vírus továbbra is aktív benne. Úgyhogy nagyon fontos ártalmatlanítani ezeket a tetemeket. Oroszországban és Fejr Oroszországban nem megfelelően ártalmatlanították a tetemeket, sőt, inkább lelőtték a, az állatokat, de ez nem megfelelő módja a betegség megállításának, mert ez csak oda vezet, hogy a fennmaradó vaddisznók elmenekülnek a térségből, és tovább terjesztik a betegséget más térségekben is. Megpróbáljuk a lehetőleg aprólékosabban nyomon követni a vaddisznó populációt, és ezért az EFSA-nak a segítségét is kértük a VTO. Az első esetben 2014-ben Litvániában találtunk ilyen betegséget. Ennek következtében Oroszország teljes mértékben befogyasztotta az Európai Unió felől Oroszország felé történő sertés exportot. Ez több mint egy milliárd eurós kárt okozott. a belarusz-litván határon talált egyetlen eset oda vezetett, hogy az Európai Unió sertésból származó sertés exportot befagyasztotta Oroszország. Ez óriási kárt okozott nekünk, és a WTO elévítük az, üset, az ügyet. Az Euró egészségügyi és növény egészségügyi megállapodás megsértése miatt. Várhatólag a következő év elején fog lezárulni ez az eljárás, folytatódnak addig is a tárgyalások Genfben, ebben a pillanatban is. Pár szót szóltam már a tudományos eredményekről. Megvannak a bizonyítékok arra, hogy a vaddisznóállomány terjeszti ezt a betegséget, ezért nagyon fontos, hogyha az ember az afrikai sertéspest is ellen fel akar lépni, akkor ne kezdje el kiirtani a vaddisznó állományt, mert ezzel csak elősegíti a betegség fellángolását, hiszen elmenekülnek a vaddisznók, és máshol is elkezdik terjeszteni. De nem könnyű az embereknek ezt megértenie. Nem könnyű a minisztereknek azt mondani, hogy inkább ne lőjék le a vaddisznókat a kedves állampolgárok. Múlt pénteken Vilniusban próbáltuk erről meggyőzni a minisztereket is, hogy az üzenetet világosan jutassák el a lakosság felé. Az a lényeg, hogy a helyi állatorvosok és a környezetvédelmi hatóságok, a vadőrök pontosan értsék, hogy mit kell tenni. Annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy a vaddisznók elvándoroljanak az élőhelyükről. Maradjanak ott. ahelyett, hogy leölnénk rengeteg vaddisznót, inkább ahhoz hasonlítanám a helyzetet, hogy mondjuk a, a madárinfluenza esetében sem az a megoldás, hogy leöljük az összes madarat. A, ezen betegség esetében sem az a cél, hogy leöljük az összes ö, vaddisznót. A termékeny nőstényeknek a leölése az megoldás bizonyos szempontból, mert ők azok, akik amúgy is vándorolnának, de a beteg állatok azok általában elpusztulnak, és ráadásul nincsen oltóanyag sem. A veszettség esetében az oltóanyaggal sikerült óriási eredményeket elérnünk, de ennek az afrikai sertéspestisnek az esetében nem tudjuk megismételni ezt a gyakorlatot, mert nincs ismert vakcina. És nem tudunk arról sem, hogy a közeljövőben sikerülne ezt kifejleszteni. Mi tehát a következő lépés? A szelektív vadászat, és annak az elkerülése, hogy elkezdjenek vándorolni a vaddisznók. A az etetési ö, tilalmak, azaz annak a biztosításai moslékot nem adnak az állatoknak, valamint a tetemek biztonságos szállítása és ártalmatlanítása, hogy megakadályozzuk azt, hogy a vaddisznók megegyék a tetemeket. És az emberi tényező, ami nagyon fontos, az emberek, a gazdák tudjanak erről a problémáról azok, akik hétvégére látogatnak erre a területre, azok is tudjanak arról, hogy ha sétálnak az erdőben, akkor az azt jelenti, hogy magukkal vihetik a vírust más területekre is. De a gazdaságok tájékoztatása a legfontosabb. Mit fogunk tenni a közeljövőben? Felülvizsgáljuk ezt a három zónát, a határait, bizonyára emlékeznek a három színnel beszínezett zónákra. Aztán a legfrissebb EFSA kezdeményezéseket, EFSA tanácsokat fogjuk figyelembe venni. Megtervezzük a korlátozások feloldásának a stratégiáját, arra az esetre, hogyha csökken a betegség terjedése, de nagyon figyelmesnek kell maradnunk, és folyamatosan nyomon kell követnünk a, biogazd, a biobiztonság helyzetét az erdőkben és a gazdaságokban is. Köszönöm szépen. Bardzo dziękujemy. Köszönjük szépen. Rendelkezésünkre áll a felszólaló listára, először Rupé képviselő. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad sutikote įtraukti šitą klausimą. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy napirendre vettük ezt a témát, és köszönöm a koordinátoroknak is, hogy beleegyeztek, hogy az afrikai sertéspest is kérdése napirendre kerüljön. Valóban ez nagyon fontos ügy. Ezért meg kell vitatnunk itt a szakbizottságban. Köszönöm a bizottságnak is, hogy nyomon követi az ügyet, de jelzem, hogy a nyomon követés nem elegendő, most már cselekedni kell. Mind a tagállamoknak, mind a bizottságnak. Vélhetőleg én vagyok a szakbizottság egyedüli olyan tagja, aki az úgynevezett vörös zónában lakik, illetve egész közel lakik hozzá, 20 kilométerre tőlem a saját otthonomtól egy nagy telepen felütötte fejét a sertéspest is, és 20 ezer állatot kellett levágni, kényszervágásra küldeni, és elásni. Ez a sertés telep tönkrement. Ma már nem tartanak a sertést, egyszerűen bezárt. Nos, 12-ből, 12 olyan telepből, ahol felütötte fejét a sertéspast is, háromból, tehát negyedében a telepeknek, ahol felütötte fejét a sertéspest is, a telepeket bezárták. Fehér Oroszországban nem így járnak el. Bármilyen erőfeszítéseket teszünk, akár Litvániában, akár Lengyelországon, ban nem csökken a sertéspest is. Azon területek kétharmada, ahol a betegsége megjelenik, ezen területek kétharmadán korlátozásokat vezettek be. Például a gazdálkodók nem tarthatnak több mint száz állatot. De, mint tudják, a vidéki területeken nagyon nehéz egyszerre csak tevékenységet váltani. Remélt, reméltük azt is, hogy az orosz embargóból eredő problémák megoldódnak, illetve hogy Oroszország feloldja a sertéshús bevitelére vonatkozó korlátozásokat, de ez sem történt meg. Ami pedig a vaddisznókat illeti, Litvániában, csak Litvániában 57 ezer sertéspestis által megfertőzött vaddisznót regisztráltunk. Ismerünk olyan eseteket is, amikor a vaddisznók nem betegszenek meg, hanem csak hordozzák a kórokozót. Szóval vélhetőleg a tudósok véleményét kell ö, követnünk, hiszen mi történik, hogyha vaddisznók rezisztensé válnak, viszont hordozzák és továbbadják a betegséget. Egy másik probléma abban rejlik, hogy a Fehér Oroszországból importált termékek maguk is fertőzőek tudnak lenni. Van itt még egy probléma. Élő állatot on, azon területekről sem lehet exportálni, ahol a betegséget nem regisztrálták. A bizottság azt ígérte, hogy megoldja ezt a kérdést, de a bizottságtól telik múlik az idő, de nem kaptunk semmilyen új hírt a kiszállítási export tilalom felfüggesztéséről. Lehet, hogy felfüggesztik a korlátozást, de akkor is még szükség van arra, hogy az importőrök ne éljenek fenntartásokkal. Aztán volt egy döntés arról, hogy megszüntetik a kerítéseket. Pedig a mi kormányunk nagy erőfeszítéseket fordított arra, hogy kerítéssel vegye körbe ezeket a területeket. De ezzel sem tudtuk megvédeni a nem érintett területeket. egyszerűen nem tudtuk megakadályozni a betegség terjedését, és azt hiszem, hogy Lettországban és Észtországban is hasonlatos a probléma, mint Litvániában. Mindhárom országban hatalmas anyagi károkat okozott a sertéspest is. A intézkedések 75%-ot kifizetik, de nem minden intézkedést kompenzálnak. Például maguk a vadászok is komoly veszteségeket könyvelnek el, és a vadászok veszteségét senki sem téríti meg. A mintavételt sem fizetik meg. Egy szóval úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy komolyan nekilássunk, elkezdjük a munkát, a bizottság és a szereplők közötti megállapodás létrejött nem olyan régen, ennek fényében el kell kezdeni a munkát, hiszen látnunk kell, hogy a jelenség nem, hogy csökkenne, hanem tovább terjed. Éppen ezért kérem a bizottságot, hogy nagyon komolyan lássunk neki a munkának, hogyha nincsen vakcina, nincsen oltóanyag egyelőre, akkor más intézkedéseket kell foganatosítani, hiszen az elmúlt egy-másfél évben a probléma csak jobban terjedt. Köszönöm szépen, Enyú képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, hogy betekintést adott a sertés pestis terjedésében, amire azt mondja a bizottság, hogy nincs is vakcina nincs oltóanyag a betegség ellen. És köszönöm Litván kollégánknak, hogy az első kézből szerzett tapasztalataikról beszámolt. Nos, Litván kollégánk arról beszélt, hogy nagy volt a munkanélküliség, amikor bezárták ezt a sertésteleket. Hát, hogyha én egy ilyen sertéstartó volnék, akkor máshol keresnék munkát, mondjuk az Egyesült Királyságban, miért ne? Hát teljesen érthető, és ilyen módon például a ruháján becipelhetné a betegséget, a kórokozót az Egyesült Királyságba. Tehát egy ilyen litván sertéstartó probléma nélkül behordoz, behordhatja az Egyesült Királyságba a kórokozót. Ezért tehát felszólítom a tagállamokat, hogy tájékoztassák a mezőgazdasági munkavállalóikat, hogyha máshova mennek dolgozni, akkor bizony fennáll a fertőzés veszélye. Mert hogyha mondjuk Nagy-Britanniába behozzák, behord, becipelik a kórokozót, akkor bizony ott is be kell zárni sertéstelepeket. Tehát kérem ezeket a migráns sertéstartókat, hogy tisztogassák meg a munkájukat. Mi több? fennáll annak a veszélye is, hogy a turisták, akik Kelet-Európa szép erdejét járják, becipelik a betegséget magukkal a ruházatokon. Egy szóval nagyon somoly, komoly helyzettel állunk szemben, és mélyen érzek Litván kollégámmal. Vilgasz. Muito obrigado. Esta questão. Köszönöm szépen valóban nagyon súlyos jelenséggel állunk szemben. Hogyha ez a betegség kiterjed, akkor ez nagyon súlyos gazdasági kihatással jár majd. A betegség terjed, és bizony elképzelhető, hogy az egész EU-ra is kiterjed, és nagyon súlyos a helyzet. Ami pedig az előadást illeti. Valami nagyon hiányzott nekem ebből az előadásból, és szeretném a dolgot világosabban megérteni. Hogy érkezhetett Mozambikból Európába ez a betegség? Hát ez az egyik központi kérdés. Hát Mo- Mozambikból biztos nem menekült egész Európáig egy ilyen vaddisznó. Hát hogyan történhetett ez meg? Jobban kellett volna figyelnünk. Azt gondolom, hogy alapvetően az importált hústermékek voltak azok, amelyek a fertőzést behozták, és bizony gyakran nem is tudjuk, hogy milyen országból származik a hústermék. És ezekben az országban, a kiinduló országokban nem működik az egészségügyi ellátórendszer, nem működik az állategészségügyi rendszer, nem működik a járvány elhárító rendszer. Nem feltétlenül Mozambikról beszélek, más afrikai ország is ö, problémás lehet, ne csak Oroszországot kritizáljuk az import tilalom miatt, hanem gondolkozunk azon, hogy milyen más intézkedéseket tudunk foganatosítani azért, hogy az Európai Unió területét megvédjük a betegségtől. Az egészségügyi intézkedések hogyan hatnak ki a sertés állományra, a sertés populációra. És hogyha kényszervágás történt, akkor tudjuk-e már, hogy milyen módon jött létre az állomány, illetve értük elő a régi állomány létszámát. De azt kell, hogy mondjam, hogy maga a kényszervágások folyamata és a betegség megszüntetésének folyamata nagyon hosszú és sok segítségre van szüksége. Én egy kis országból jövök Portugáliából, és részt vettem a Portugáliában zajló vitában, és tudom, hogy milyen nehéz a fellépés a betegség ellen. Teljesen világosan kell tehát látni, mit tehetünk és mit nem. Hogyha a betegség korlátlanul terjed, akkor ez mindenki mindenki számára veszélyt jelent. A klasszikus sertéspest is sikerült kiírtanunk. Valóban a betegség végleges kiírtása a jó út, de jelenleg bizony nem úgy tűnik, hogy ezt nagyon meg tudnánk oldani. Ezért a megelőzésre kell tenni a hangsúlyt. Meg kell mutatnunk, hogy milyen úton kell járni, ez pedig a prevenció, a megelőzés útja. Azért, van erre szükség, hogy ne kelljen utána kényszerintézkedéseket alkalmazni. Hogyha nincsen oltóanyag, akkor bizony csak így járhatunk el. Nagy hibát követnénk el, ha a megelőzésre nem koncentrálnánk kellőképpen. Ezért további kérdéseket szeretnék még feltenni, amelyek nagyon fontosak számomra. Tudni szeretném, hogy vajon tényleg minden rendelkezésre álló eszközt megragadtunk-e, hogy megakadályozzuk, hogy az érintett országokból az EU-ba hústermékeket importáljanak? Második kérdésem. Nagyon fontos, hogy az érintett területeket elkerüljük. Három osztály területről beszéltek, világosan meg kell határozni, melyik terület milyen osztályba tartozik, és hogyha valaki belép erre a területre, amikor ellenőr is megfelelő védőruhát kell viselnie. És ugyanez vonatkozik mondjuk az teherautókra, amelyekkel az állatokat szállítják, mindent megfelelően kell fertőtleníteni. És valóban az egész ellátóhálózatban a kis mezőgazdasági, családi gazdaságuk jelentik a legnagyobb veszélyt, itt biztosítani kell, hogy szigorral lépjünk fel, és meg kell akadályozni, hogy a harmadik államokból ilyesfajta húst importáljunk. Köszönöm. Hatan kértek még szót, és mindjárt be kell fejeznünk, tehát mindenki másfél percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a magyarázatot. melyekből, melyből megértettük, hogy nem csak az érintett államok számára, hanem az egész Európai Unió számára veszélyes ez a betegség. Ironikus ez a dolog, hogy az afrikai sertéspestés orosz országból jutott be az Európai Unióba. És Oroszország erre hivatkozva most az Unióból a sertés hús importját bolykottálta. Két kérdésem van. Az első, Eleget tesz-e az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a betegséget megszüntessük? Másfél éve küzdködünk a betegséggel. Történik-e valami kutatás területén? Támogatja a bizottság a kutatást, illetve magának az oltóanyagnak a kialakítását. Köszönöm szépen. Önnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Több kérdésem is van a bizottság képviselőjéhez. Bemutatták, hogy a probléma 2007-ben ütötte fel a fejét Grúziában. Most pedig 2015-öt érünk, és négy EU államot egyre jobban érint a betegség. Nyolc év telt el. És nem csak, hogy nem szüntették meg a betegséget, hanem sokkal inkább a betegség egyre jobban terjedőben van. Saját hazám, Lengyelország is érintett ország. Éppen ezért két problémára szeretnék utalni. Egyrészt a zónák, illetve a zónákból eredő kötelezettségekre vonatkozólag van egy észrevételem. Ezen biztonsági előírások komoly költségeket rónak a gazdálkodók ra. Hiszen egyre több intézkedést kell teljesíteniük, és egyre kevésbé válik nyereségesé a sertéstartás. Másrészt, a lengyel sertéstartó telepek legtöbbjének tulajdonosa külföldi befektető, és ők egyre nyíltabban azt mondják, hogy az egész országból kivonulnak, nem csak abból a régióból, ahol a, jelzem, a vaddisznók körében jelentkezett a betegség, hanem egyszerre nem hajlandók az egész országgal foglalkozni. Köszönöm szépen. Danten úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha széles körben tekintjük ezt a kérdést, akkor beszélnünk kell a keresztfertőzésről, a háziállatoknál, illetve a vadállatoknál. Itt egy egészen különleges helyzet állt elő a sertés, illetve a vaddisznó tekintetében, és remélem, hogy a bizottság bemutatja majd azokat a munkákat, amelyeket belső szinten elvégeztek ebben a tekintetben. Szeretném felhívni azért a figyelmét a Digi Sankó képviselőinek arra, hogy a környezetvédelmi főigazgatóság a Habitat irányelv, az élőhelyi irányelv kapcsán milyen nyilatkozatot tett. Természetesen ezeknek az élőhelyeknek a védelme rendkívül fontos, és most számos problémával kell szembenéznünk a keresztfertőzés kapcsán. Franciaország és Olaszország között az alpesi hegyi kecskékkel kapcsolatban is felmerült ez a probléma, a bruxellózis kereszteződött más szarvasmarhákra és kecskékre veszélyes betegségekre, és ezek a betegségek valószínűleg át terjedhetnek emberekre is, ezeknek a hegyállatoknak, hegyi kecskéknek ezektől, vagy ezektől a hegyi kecskéktől elkaphatják az emberek is ezt a betegséget. Oui, oui, merci, monsieur le président. Euh, Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék egy rövid anekdotát elmesélni, ami a keleti országokból Franciaországba illegálisan érkező vaddisznó készítményeket illeti itt nem biztos, hogy jó ötlet volt ugye teljes mértékben megszüntetni a határokat, ugyanis semmilyen határellenőrzés nincsen már, és nem tudom, hogy hogyan tudjuk az ezekkel az importtermékekkel érkező fertőzéseket így felszámolni. Wojciechowski képviselő. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is arra szeretnék emlékeztetni, amit az előttem szólók mondtak. Az egész EU reakcióját kell megvizsgálni. Felmerül a kérdés, létezik még közös piac, belső piac, vagy nem? Hiszen egyre gyakrabban azt halljuk, hogy a kockázatokat említve. Azt mondják, hogy nem lehet fellépni, hiszen közös piacban élünk. Ám amikor egyszerre csak a sertéspestisről beszélünk, akkor újjal mutogatnak, hogy ez csak egy-két országra vonatkozik. Márpedig, ha be, közös piacban élünk, akkor Portugáliában is jelen van a betegség, hiába ütötte fel akár földrajzilag csak Lengyelországban a fejét, ezért közösségi intézkedést kell alkalmazni. És a gazdákat magukra hagyták. Lehet, hogy egy millió eurót folyósítottak a gyors intézkedésekre, de igazi átfogó támogatást és segítséget soha nem biztosítottak, és a bizottság akkor sem segített, amikor Oroszország ezt az abszurd importot kihirdette, holott a betegség Oroszországból terjedt át az EU-ba. Importtilalmat rendeltek el, de a bizottság, az Európai Bizottság voltak éppen semmilyen választ nem adott erre. Összességében tehát a betegség egész Európát érinti. El fog terjedni máshol is. Lengyelországban súlyos károkat okozott, nem olyan régen Lengyelországban néhány száz ezer sertéshús export többletünk volt, most pedig export deficit mutatkozik, a gazdálkodók egyedül vannak, segítség nélkül maradtak, sokkal nagyobb mennyiségű segítségre van szükségünk. Minnyájunkat érint az ügy, és még egy dolog. egnyúrnak. úrnak aki a lengyel turisták miatt aggódik, akik esetleg Nagy-Britanniába utaznának. Nos, a, azt kell, hogy mondjam, hogy a sertéstartók ritkán utaznak turistaként. Egnyú azt, úr azt mondta, hogy munkát keresnének ezek a sertéstartók. Egnyú úr, igen, valóban nem a lengyel turistákról beszélt, pig farms in Britain, and I was talking about British... hanem a munkavállalókról, akik elveszítik a munkájukat Lengyelországban, illetve brit turistákról beszéltem, akik a szép lengyel erdő, erdőkben sétálnak, hát lehet, hogy a tolmácsolás nem volt elég pontos. Tak, dziękuję bardzo, pan poseł. Köszönöm szépen, Hajzlin képviselő. Ja, <clears throat> ich glaube, wir können... Azt hiszem, hogy nem lehet most új kerítéseket építeni Európában azért, hogy a sertéspestist leküzdjük, ez nem jó intézkedés. De amiről a bizottság beszélt, az sem volt nagyon meggyőző intézkedés, azt kell, hogy mondjam. Hiszen a legutóbbi eszmecserénk óta a terület, mely érintett, sokkal jobban kiterjedt. Tehát meg kell fontolni, hogy az intézkedések megnyugtatók vagy sem, és a vaddisznókról mondottak sem győznek meg. Kérdezem, hogy immunisá válnak a, serte, a vaddisznók? Vagy akkor el, elpusztulnak? Ma még elpusztulnak, de ha immunisá válnak, akkor, akkor csak terjesztik majd a betegséget. És azt sem értem teljesen, hogy miért ne lehetne oltóanyagot kidolgozni túl kicsi a probléma? Az iparnak ebben nincsen érdeke, vagy miért nem lehet ezt kidolgozni? Technikailag ne volna lehetséges oltóanyagot kidolgozni, ezt nem tudom elképzelni. Attól tartok sokkal inkább, hogy még nem elég nagy a piac. Kérdés tehát, hogy hogyan lehet támogatni a is oltóanyag kidolgozását. Összességében a régió mezőgazdaságát határozottabban kell támogatni. Nem engedhetjük meg, hogy az embargó által már most a legjobban súlyos sújtott országok gazdálkodóinak egzisztenciája veszélybe kerüljön. Szóval úgy gondolom, hogy a bizottságnak többet kell tennie a régióban. Köszönöm szépen. Nekem is volna egy kérdésem. Hogy én, hogyan értékeli az Európai Bizottság hogy a vaddisznók továbbadják a fertőzést. Bernard van Houten, a DG Szankó képviselője parancsolja. Yes, thank you, Mr. Chairman. A lot of questions here. Köszönöm szépen. Hát rengeteg kérdés merült fel a prezentációm teljes palettájára kiterjedve, hát megpróbálok ezekre válaszolni. Kezdjük rögtön az elején. Többször elhangzott, hogy honnan érkezett ez a betegség, Grúziából, Belarusból, Mozambikból, és sajnos bizonyos élelmiszeripari termékek nem kerültek megsemmisítésre úgy, ahogy annak lennie kellett volna. Minden egyes élelmiszer hulladék, amely az Európai Unióba beérkezik, harmadik országból, akár hajón, akár repülőn, az megsemmisítésre kell, hogy kerüljön, ugyanez vonatkozik a hús import termékekre, tehát nem lehet ezekből az országokból behozni az Európai Unióba mondjuk olyan szendvicset, amiben sajt van, vagy tejtermék, vagy egyéb tejtermék, vagy pedig hús, akár sonka, mert ezek betegségeket terjeszthetnek. Az Egyesült Királyság képviselői elég sokat hozzászóltak. Hát igen, volt ott egy nagyon komoly járvány 2000 egyben, amely 8 millió juh elhullásához vezetett, tehát tudjuk, hogy milyen komoly probléma volt uh, Newcastle környékén, és ez is egy hajón érkezett ez a fertőzés. Tehát tudjuk, hogy a különböző élelmiszeripari termékek importja rendkívül kockázatos, ezért nagyon komoly, szigorú szabályaink vannak a legális importra vonatkozólag is, arra vonatkozólag is, hogy a hajók és repülők utasai mit hozhatnak és mit nem hozhatnak be az Európai Unióba. A sertéshúst csak összesen nyolc országból fogadunk az Európai Unióba, tehát nagyon szigorú import szabályokat állapítottunk meg. Nyilván van némi illegális aktivitás, de hát ezt megpróbáljuk a lehető legkisebbre visszaszorítani. És nyilván foglalkoznunk kell a vadállatokkal is, hiszen nagyon sok esetben vadállatoktól indulnak el ezek a betegségek. A madárinfluenza, a H1N1 például szintén vad madaraktól ment át a háztájban tartott madarakra, tehát nagyon sok esetben például az Egyesült Királyságban a szárnyasokat megtámadó betegségek vadmadaraktól érkeztek. Szerencsére ezek közül számos betegségek sikerült már kiírtanunk, és ezeknek a, ezeket a betegségeket nagyon szigorúan monitorozzuk is. Litvániában megemlítésre került egy nagyobb gazdaság, Rápe úr említette ezt meg. Hát igen, van itt még némi homály, ugyanis a biobiztonság szintje nagyon magas volt ezen a ebben a gazdaságban, de azt is tudjuk, hogy milyen virulensek ezek a vírusok a vadállatokban, illetve a háztáji állatokban, és azt is tudjuk, hogy egyszerűen egy ruhával, egy cipővel, egy gumicsizmával egyszerűen be lehet vinni ezeket a fertőzéseket, mondjuk egy erdőből egy állatgazdaságba. A biobiztonság az állatgazdaságok szintjén rendkívül fontos, nem csak magát a gazdaságot, hanem a gazdaságban dolgozókat is nézni kell, illetve azokat is, akik az erdészetben dolgoznak, vagy pedig egyszerűen szabadidős tevékenységként kimennek egy erdőbe. Így is a cipőjükön, a csizmájukon bevihetik az állatgazdaságokba ezeket a betegségeket. Az állatorvosok számos esetben felhívták már erre a figyelmet, hogy az információs kampánynak nem csak az erdészetben dolgozókhoz kellene eljutnia, hanem azokhoz az egyszerű emberekhez is, akik egyszerűen csak hétvégén kimennek az erdőbe sétálni. Beszéltünk arról, hogy mi történik azokkal a turistákkal, akik mondjuk a hátizsákjukban hoznak egy sonkás szendvicset az Európai Unióba. Ez nem legális azt kértük a tagállamokat, hogy jobban figyeljenek oda az élelmiszeripari termékek behozatalára a határbelépési pontokon, hogy senki ne hozhasson be az Európai Unióba ilyen élelmiszeripari termékeket. Tehát jobban oda kellene figyelni a határátlépő helyeken. Már említettem, hogy a biobiztonság a legfontosabb tényező ebben a kérdésben. Na most, hogy eleget teszünk-e vagy sem, hát a kérdést nem így kell feltenni, a kérdést úgy kell feltenni, hogy tudunk-e többet tenni, egyszerűen nem tudunk többet tenni, tehát mindent megtettünk, amire lehetőségünk volt. A négy tagországban több vizsgálat történt, több kapcsolatfelvétel, mint akármelyik másik eddigi járvány esetében. Az OIE és a FAO képviselői is ott voltak, vizsgálatokat végeztek, felvettük a kapcsolatot az érintett tagállamok hatóságaival, képzéseket szerveztünk, konferenciákat szerveztünk mind a négy érintett országban, annak érdekében, hogy mindenkinek a figyelmét felhívjuk erre a problémára. Az EFSA folyamatosan éjt nappal téve dolgozik ezen a kérdéskörön, és az elkövetkező napokban egy újabb véleményt várunk majd az EFSA-tól, hogy hogyan tudnánk hatékonyabban fellépni a járvány ellen. Ami a zónákat illeti, elmondtuk, hogy a nyár után át fogjuk nézni a zónásított beosztást, amit eddig használtunk. Úgy gondoljuk, hogy nyáron éri majd el csúcspontját a járvány, amikor a megszületett vaddisznók, a kis vaddisznók elhagyják tehát egyre nagyobb területen kezdenek mozogni, egyre nagyobb élőhelyet járnak majd be. Ami a korlátozásokat illeti, beszéltünk Litvániában múlt héten pénteken a négy illetékes miniszterrel, és megpróbáljuk korlátozni a különböző állati termékek mozgását ebben a négy tagállamban. Lengyelország rózsaszín zóna, Litvánia és rózsaszín zóna és a kettő közötti átlépést maximálisan meg kell állítani. Az orosz embargó, hát egészen nagy meglepetést okozott számunkra, elég nagy meglepetés volt számunkra, és nem tudjuk elfogadni azokat az indokokat, amit az oroszok mondanak, és azt sem tudjuk elfogadni, amit önök mondanak, hogy nem válaszoltunk, nem reagáltunk semmilyen módon erre az embargóra. Az SPS szabályok nem, az SPS szabályokat nem alkalmazza. Oroszország a WTO szabályainak ezzel ellent mond, úgyhogy mindenképpen fel fogunk lépni ennek kapcsán. Reméljük, hogy a jövő év elejére rendezni is tudjuk ezt a kérdést. Na most, hogy vannak-e egyéb embargók, amelyek például Lengyelországot érintik, voltak olyan harmadik országok, amelyek egyáltalán nem fogadnak sertésterméket Lengyelországból. Próbálunk ez ellen is fellépni, éppen Japánnal tárgyalunk, Japánnal harcolunk, és a lengyel miniszter személyesen el is ment Japánba, hogy mentse, ami még menthető. Tehát vannak olyan harmadik országok, amelyek további embargót vezettek be, de megpróbálunk ezek ellen fellépni. Vannak olyan nagy harmadik országok, amelyek semmilyen megszorítást nem indítottak el, Ausztrália, Új-Zéland, az Egyesült Államok és Kanada. Ezek az országok semmilyen intézkedést nem indítottak el. Úgyhogy a regionalizáció reméljük, hogy megfelelőképpen működik, és megbízható szinten tudjuk majd tartani az exportot. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a három zónában, a piros, rózsaszín és kék zónában a harmadik országos exportokra vonatkoznak a megszorítások. Tehát olyan termékek, amelyek az EU-n belül nem mozoghatnak szabadon, azok harmadik országba se juthatnak el, de mint mondtam, vannak azért olyan országok, amelyek nem hoztak intézkedéseket, Új-Zéland, Ausztrália, az Egyesült Államok és Kanada, tehát ezeknek az országoknak az irányába továbbra is mehet export. És az oltóanyagok kérdése, az utolsó kérdés, amivel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Elindultak kutatások ebben a tekintetben, a hetedik keretprogram elég komoly összeget különített el erre a célra az elmúlt években, de nem találták meg azokat az antigéneket, amelyek azoknak az antitesteknek az előállításához vezethetnének, amelyeket fel lehetne használni a vakcina kidolgozására, éppen ezért egyelőre nincsen oltóanyag, és a kutatók azt mondják, hogy a közeli jövőben nem is lehet erre számítani, de a kutatások azért folynak tovább. Mi természetesen az érintett tagországokat támogatjuk, már 18 millió eurót fektettünk ebbe az elmúlt években, és a következő években is nagyjából megmarad ez a támogatási keret. Vannak olyan lehetőségek is, amelyeket általában nem szoktunk felhasználni az állatorvosi kérdésekben, de most mégis megtesszük, például az információs kampányok, ez a vaddisznókra vonatkozik főleg, és itt társfinanszírozást is fogunk majd nyújtani az elkövetkező időszakban. Úgy gondolom, hogy mindenre válaszoltam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nagyon fontos és informatív volt ez a vita. Valóban mindent meg kell tennünk a biztonság megőrzése és megteremtése érdekében, és látnunk kell, hogyan készülünk fel az ilyen kockázatok kiszűrése, kiszűrésére, hiszen egy ilyen fertőzés széles körben felütheti a fejét, és ekkor már nem ezrével kell esetleg levágni egy állatfaj, mondjuk ez esetben a sertések egyedeit, hanem akár tízezrével is. A veszéllyel tehát teljesen tisztában kell lennünk, és fontos, hogy felhívjuk az érintettek figyelmét, a nagy nyilvánosság figyelmét is erre a betegségre, hiszen más-más módon terjed a betegség, éppen ezért fontos, hogy mindenkit tájékoztassunk. Elhangzott az is, hogy a gazdálkodóknak bizonyos veszteségeik vannak. Valóban erről nem szabad megfeledkezni. Vannak ugye a belső piacnak előnyei és hátrányai is vannak, ezt látni kell. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vett a vitában, köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek, lezárjuk ezt a napirendi pontot, rövid szünetet tartunk, és utána pedig megtartjuk a koordinátorok ülését. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy háromtól szavazunk, kérem hozzá kell a szavazókártyájukat. A koordinátorokat kérem, hogy maradjanak itt.